Good morning, colleagues. Uh, we'll. Oh. Good morning, colleagues. We'll make a start because we have quite. Jó reggelt, kollégák! Lássunk hozzá. Nagyon sok a tennivalónk, és még szavaznunk is kell. Uh, akiknek elengedhetetlenül itt kell lenniük, azok itt vannak. Kezdjük talán a napi rendel tervezett elfogadással. Következő javaslatokat, uh, módosítási javaslatokat uh, szeretném beterjeszteni. A 17. december 17 i ülés jegyzőkönyvét a következő ülésen fogjuk elfogadni. Az 5-től 9-es napirendi pontig délután fogjuk tárgyalni. A 20-as napirendi pontról 9 óra 20-kor fogunk beszélni. A biztonságos országok, származási országok közös európai listájának témájáról van szó. Nem. 15 on the draft mission A 15-ös napirendi pontot el kellett halasztanunk, 15.1 és 15.11-től ez a 2016-os mentesítési eljárás. Nos, ezekről 12-15-kor fogunk beszélni, és a 21-es napi rendi pont eh, a holisztikus megközelítés a migráció kérdésében a földközi tenger térségében, nos ezt a napi rendi pontot is el kell halasztanunk. Hogyha nincs senkinek ellenvetése, akkor elfogadottnak tekintjük ezt. Ami a nyelvi ö, profilt illeti, horvát, lett és gérik tomácsolásra és nem áll rendelkezésre, máltai nyelv pedig csak passzívan. A december 7-i ülési jegyzőkönyvét December approved. nincs senkinek elvetése, akkor elfogadottnak tekintjük akkor a négyes napirendi ponttal folytatjuk. Horvátország csatlakozása az Európai Közösség pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez. Előadónk Tomás Stehovski, aki most, a minden igaz, felvezeti a jelentését. Még egyszer mondom, az 1995. július 26-ai eh, egyezményről és annak jegyzőkönyvéről van szó. Tomás Térd a szó. Pane předsedající, vážení kolegové, nejdřív mi dovolte, abych vám popřál všechno dobré v novém roce. Köszönöm szépen, kedves kollégák, engedjék meg, hogy mindenkinek először is boldog új évet kívánjak. Sajnos hétfőn nem tudtam itt lenni a bizottsági ülésen. Nagyon technikai megjegyzésem lenne, mert ez a jelentés is nagyon technikai, nincs igazán mit hozzáfűznöm. 2002 óta él az Európai Közös, Közösség pénzügyi érdekeire vonatkozó egyezmény. Ez a jegyzőkönyvével együtt, az egy kiegészítő jegyzőkönyvvel együtt azt a célt szolgálja, hogy az Európai Unió a pénzügyi érdekeit védjük. Ez a védelem, ez fontosabb eh, ma, mint valaha. És eh, Horvátország a eh, csatlakozási tárgyalások során ígéretet tett arra, hogy ezt az egyezményt elfogadja, és a jegyzőkönyvet is, amely ezzel ezt kiegészíti. Ugyanúgy, mint az ezt megelőző esetekben is, az egyezmények, az egyezmény, illetve jegyzőkönyv szövegét ki kell igazítani. Horvátország esetében is ez a helyzet. Ezt erre sort kell keríteni, és egy megfelelő nyelvi változatot is kell készíteni. Az a véleményem tehát, hogy Horvátország ezt az egyezményt elfogadhatja, ezzel kapcsolatban nincsen semmi probléma, és azt javaslom a szakbizottság tagjainak, hogy szavazzák meg ezt. Vagyis a tanács határozatát támogassák. Köszönöm szépen. Thomas. Um, Köszönjük, Thomas. Szívi, szeretném valamit hozzáfűzni? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Röviden, amit a jelentéstevő mondott, ezt el tudom fogadni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy Horvátország ezt az egyezményt elfogadja, és hogy a parlament szabadá tegye az utat ezelőtt. Támogatom a jelentést. Thank you very much. If there are no other Köszönjük, hogyha nincs más árnyék előadó szeretné, aki szeretne hozzászólni ezen a ponton. Akkor köszönjük Tamásnak ezt a bevezetőt. Január 19-e déli 12 óra módosítók benyújtásának a határideje. Köszönjük. Colleagues, we move now to um, point five, uh, point origin for the purposes. Folytassuk a következő napi rendi ponttal, ami nem is az ötös, hanem igazából a 20-as, ami nem más, mint a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárás alkalmazása céljából a biztonságos származási országok közös uniós jegyzékének létrehozása. Legutóbbi december 1 ülésünkön nem volt elég időnk arra, hogy Szilvi Guillaume, aki az előadójának a témának, beszámoljon arról, hogy hogyan a dolgok ez Ezért ma újra meghívtuk a tanács és a bizottság képviselőit, Kicsi későn, amit eh, sajnálok, de remélem, hogy mégis itt tudnak lenni. Még egyszer mondom, az előadónk Szilvi Gion. Nyilván a kollégák is tudják, hogy ez eh, egyelőre nem létezik egy ilyen közös EU-s lista a biztonságos származási országok tekintetében. Nagyon várom már, eh, hogy mi a mondandója Szilvinek ez ügyben, aki nagyon rátermett is szakértőjének a témának. Nos, elnök úr, nyilván emlékszik rá, de elmondom még egyszer, hogy decemberben nagyon kevés időnk volt előkészíteni az anyagot, és a bizottság és a tanácsnak is elég kevés ideje volt erre, illetve hogy bemutassa a javaslatot. Úgyhogy most arról kellene először beszélnünk, hogy az árnyék, tegnapi árnyék jelentéstevők ülésén miről volt szó. az egy elég hosszú ülés volt, és ott felvetődött számos javaslat és megjegyzés a jelentéssel kapcsolatban. Nyilván önök is tudják, hogy decemberben egy első vitán gyakorlatilag láttuk, hogy különböző területeken elég nagy fenntartásaink vannak a szöveg tartalmát és formáját tekintve is, úgyhogy először is én meghallgatnám a bizottságot és a tanácsot, és utána tudnám az árnyék jelentéstevők ülésen elhangzott megjegyzéseket megosztani a kollégákkal. Köszönöm. I think that's very sensible. Um... Azt hiszem, hogy ez nagyon jó javaslat Gerbedi a kollégának van egy nap, ügyrendi mm, javaslata? Parancsoljon. Nem ügyrendi kérdésben szerettem volna hozzászólni, hanem Szilvi témájához szeretnék hozzászólni. Jó, akkor parancsoljon, kollega. És ki a Köszönöm, elnök úr. Tati asszonytól kaptam egy ö, ö, feljegyzést. Ő sajnos nem ért ide időben, és ezért elnézést kér. Felveszi majd a kapcsolatot Guillaume asszonynal, mert az EPP, EPP-nek nagyon határozott véleménye van ezzel a jelentéssel kapcsolatban. És valóban Dati asszony, a, Dati asszony az egyik árnyék előtt. Thank you for that. Um, uh, so just coming back now to um, Mrs. Guillaume's... Nos, akkor térjünk vissza ahhoz a javaslathoz, amit Guillaume asszony tett, tehát hogy először hallgassuk meg a bizottságot, majd utána pedig a tanácsot Steven Ryan van itt. Szeretne ön szólni. valamit szólni, tehát önél szó. Okay, thank you, Mr. Chairman. Uh, I will brief... Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden elmondom hogy mi a javaslat, amelyet az Európai Bizottság elfogott egy Európai Uniós közös listával kapcsolatban, amelyen a biztonságos harmadik országok eh, szerepelnek. Ez lehetővé teszi azt, hogy gyorsan kezeljük azokat az kérvényeket, amelyek valószínűleg eh, megalapozatlanok. A tagállamoknak elég kevés forrásuk van, elég kevés eszközel a rendelkezésükre, és ezt azokra kell koncentrálni, azokra az esetekre, amelyek valószínűleg megalapozottak. Jelenleg akut a helyzet, nagyon nagy a bevándorló hullám, illetve a menekült hullám, és lehetőséget kell kapnunk arra, hogy ezen körülmények között a rendelkezés álló forrásokat a legjobban használjuk fel. Ahhoz, hogy egy harmadik ország biztonságos származási ország legyen, illetve ez, hogyha egy harmadik ország biztonságos harmadik ország, akkor, akkor a külső határokon gyorsított eljárásban lehet eljárni. A tagállamoknak lehetővé teszi azt, hogy a biztonság feltételezésén alapulva, biztonság feltételezésére alapozva folytassák le az eljárást, és természetesen az egyes személyek még mindig felsorolhatnak okokat, indokokat arra, hogy az ő esetükben miért nem biztonságos az az adott ország. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ennek az eljárásnak az alkalmazása nem sérti azt az elvet, hogy minden egyes menedékkérelmet egyesével külön-külön meg kell vizsgálni. Jelen pillanatban 12 tagállamban amelyeknek vannak nemzeti szintű ilyen harmadik orsz, biztonságos harmadik ország listáik, azonban elég nagy az eltérés a tagállamok között, azt tekintve, hogy ezen nemzeti listákon mely országok szerepelnek. Tehát ugyanabból a harmadik országból érkező menekültek vagy személyek nem minden Európai Uniós tagállamban tartoznak erre a listára. És ez oda is vezethet, hogy a kérelmezők közötti elbánás, a kérelmezőkkel szembeni elbánás nem egyenlő. Ezért nagyon fontos ez a, az, hogy közösségi szintre emeljük ezt. Először az első fázisban egy hibrid megközelítést alkalmaznánk, ahol lenne egy Európai Uniós közös lista, de ezzel egy időben ez a nemzeti listák mellett létezne, mert az Európai Uniós listán csak korlátozott számban szerepelnének országok. Ez azonban csak egy átmeneti időszak lenne, és a magyar, az indoklásban azt írtuk bele, hogy a három év elteltével az Európai Bizottság megnézni azt a lehetőséget, hogy tovább harmonizálja a biztonságos harmadik országok listáját, és így szépen lépésről lépésre egy közös Európai Uniós lista felé haladnánk. Első lépésként az Európai Bizottság hét országot javasolt felvenni a listára, ebből hat Nyugat-Balkánon van, és a hetedik pedig Törökország. Öt ország ezek közül már az Európai Unió jelölt országa, Albánia, Macedónia, Montenegró, Szerbia és Törökország. És ezen országok esetében nagyon fontos az, hogy a kopenhágai kritériumokat betartsák, demokrácia, jogállamiság, emberi jogok, illetve kisebbségvédelem tekintetében. Mind a hét ország az Európa Tanács tagja, az ezekre vonatkozik az emberi jogi egyezmény, és azok az egyezmények, amelyek az emberi jogi jogsértések elleni védelmet szabályozzák. A nyugat-balkáni országok esetében, 10 országokból érkezők esetében 10% alatt van a menedék kérők kérvényeinek elismerése, és Törökországból pedig kb. 20%, egy kicsivel 20% fölött van a menedékkérők kéremének elismerése. 2014-ben ezen országokból az összes kérelem 17%-a érkezett ezekből az országokból. Az Európai Bizottság úgy látja, hogy ezek az országok betartják a menedék kérelemre vonatkozó egyezmény azon körülményeit, rendelkezéseit, amelyek alapján ezen országok biztonságosnak tekinthetők. Itt a menedék kérelmi irányelvről van szó, és itt ezen országok jogi, jogrendje, intézményi kerete, a nemzetközi ö, emberjogi ö, vállalások betartása tekintetében, és emellett megvizsgáltuk azt is, hogy milyen ö, szinten van ezeknek az elismerési ö, ö, százaléka, ami azt illeti, hogy az Európai Bírósághoz forduló személyek mennyiben voltak sikeresek, emberi jogi jogsértéseket tartalmazó panaszaikban. Amit amit azonban elismerünk, ez mind szerepel a preambulum bekezdésében, mind az indoklásban, hogy vannak egyes incidensek, esetek, amelyek a diszkrimináció eseteknek tekintendők, és vannak problémák bizonyos embercsoportokkal kapcsolatban, és ezek relevánsak lehetnek a menedékkérelem tekintetében. Törökország esetében megemlítjük a kurdok helyzetét, az újságírók helyzetét a nyugat-balkáni országokban, aztán egyes etnikai kisebbségek helyzetét hangsúlyozzuk azt is, hogy még az érintett országokat általánosságban biztonságosnak tekinthetjük, azért felhívjuk a tagállamok figyelmét ezen személyekre, illetve ezen embercsoportokra, amikor a menedékkérelmeket elbírálják. A javaslat alapjául szolgáló információ különböző forrásból származnak, az UNHCR, részéről, az Európai Külügyi Szolgálattól, az Európai Menedékjogi Támogatói Szervezettől, és így tovább. Természetesen az Európai Bizottság továbbra is szorosan figyelemmel kíséri azokat az országokat, amelyek szerepelnek a listán, és ahhoz, hogy gyorsan tudjunk reagálni, hogyha valamelyik országban hirtelen változás áll be, nagyon fontos, hogy az ország a listáról lekerülhet, vagy felfüggesztésre kerülhet a listán való szereplése, és ezért fontos, hogy a bizottság delegált jogi aktus kerepé, keretében kapjon lehetőséget arról, hogy felfüggesse az ország tagságát ezen a listán, és ez után lekerülhet a listáról ez az ország. Persze a delegált jogi aktus azt jelenti, hogy mind a tanács, mind a parlament ellenvetéssel élhet, a felfüggesztéssel kapcsolatban. Azt javasoljuk, hogy egy évig tartson a felfüggesztés adott esetben, és aztán eh, további egy éven belül az Európai Bizottság javaslatot nyújthat be. Természetesen ez nem jelenti, hogy milyen sokáig tartana ez az eljárás, de azért eh, lehetőséget kell adni a tárgyalásokra is, vagy ezek meghosszabbítására és természetesen az országok felkerülhetnek a listára, amit az Európai Bizottság már az indoklásban említett, az az, hogy amikor további országokat akarunk felvenni a listára, akkor azokat az országokat kezeljük, vagy azokat vesszük előre, amelyekből nagy számú menedékkérelem érkezik hozzánk természetesen más körülményeket is figyelembe veszünk. Az Európai Bizottság a konstruktív párbeszédben érdekelt. Azt gondolom, hogy a holland elnökség kicsit részletesebben elmondja majd, hogy a tanácsban eddig milyen vita folyt, vagy milyen vélemények hangzottak el, és reméljük, hogy gyors és konstruktív párbeszédre kerül sor a két intézmény között, hogy minél gyorsabban elfogadhassuk ezt a rendeletet. Köszönöm. Now let's hear from the council. Köszönöm, Ryan úr. Most a tanács részéről Szaró úr következik. Köszönöm, hogy meghívtak ide, és itt lehetek a Lille ülésén. Már sokszor jártam itt az elmúlt években, kicsit hátrébb ülve, eh, Hollandiát képviselve, most az elnökséget képviselem, a tanács elnökségét, ami egy nagyszerű élmény, és nagyon nagy örömmel működök együtt a LIBE bizottság tagjaival. Szilvi Guillaume-nak köszönöm a munkáját. Tavaly év végén találkoztunk vele, és átbeszéltük ezt a javaslatot, és okunk van jó együttműködésre számítani. Ez egy nagyon fontos joganyagtervezet. Ahogy önök is tudják, tavaly decemberben a tanács úgy döntött, hogy gyorsan létre akarja hozni a biztonságos harmadik országok jegyzékét. Megpróbáljuk ezeket a következtetéseket végrehajtani az elnökségünk során, és először jövő pénteken fogunk munkacsoportban beszélni erről az anyagról, amely munkacsoportnak én vagyok most az elnöke. A, az elnökség részéről két nagy kihívást azonosítottunk. Az első az az, hogy megőrizzük azt a teljes listát, amit a bizottság javasolt, a másik kihívás pedig az, hogy az Európai Bíróságnak számos döntését is figyelembe kell vennünk a digitális jogokról, illetve egyéb dolgokban is, amely kötelezővé teszi, hogy az alapvető jogokat érintő új javaslatokat előre elemezzük és megvizsgáljuk. Egy ilyen értékelésre itt is szükség van, és most úgy gondoljuk, hogy meg kell vizsgálni azokat a lehetőségeket, amelyek kell erre a kihívásra már mint az előzetes vizsgálati kényszerre reagálhatunk köszönöm az idejüket, és tényleg arra számítok, hogy ennek a bizottságnak az összes tagjával jól fogunk tudni együttműködni. Köszönöm. Most a bizottság és a tanács már megszólaltak. Visszadom a szót Guillaume asszonynak öné a szó. Köszönöm, és köszönöm a holland elnökségnek, valamint a bizottságnak is. Ami a Szeretnék beszámolni azzal kapcsolatban, hogy mi történt tegnap az árnyék, az árnyék jelentéstevők Ez egy nagyon fontos téma, de nem lehet ezt elszigetelten kezelni, ugyanis egy sokkal szélesebb dimenzióban helyezkedik ez, amely a menedék problémával foglalkozik, és ez egy eszköz abban az eszköztárban, amely rendelkezésére áll az Európai Uniónak amely nagyon gyakorlati aspektusokkal és nagyon politikai és diplomáciai aspektusokkal is rendelkezik. Úgyhogy nem lehet itt csak rövid távon foglalkozni ezzel a kérdéssel, és számos rendelkezés van ebben, amennek hosszú távú hatása lesz, ami a biztonságos harmadik országokat illeti, és tehát, ahogy mondtam, ez egy közép-hosszú távon nagyon fontos hatással rendelkező téma. Tegnap az ennyi jelentéstevők ülésén számos megjegyzés, illetve kérdés elhangzott a kollégáim, mat kérem, hogy majd egészítsék ki, amit mondok. Nos, ami a javaslat harmonizációs hatásával kapcsolatos, ezzel kapcsolatban vannak fenntartásunk. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a nemzeti listákat is tartsuk meg, meg az európai listát is, úgyhogy hát ez egy kicsit hát, kérdéseket vet fel. Egyes országok szerepelnek majd az európai listán, ennek milyen hatása van a a, a nemzeti listákra, mi van a hat, milyen hatása lesz azon országokra, amelyek lekerülnek, felkerülnek a listára, úgyhogy erről egy kicsit további információt szeretnénk kapni. És a metodológiát is szeretnénk jobban megismerni ezzel kapcsolatban. Emellett vannak fenntartásaink, illetve kérdéseink az értékelési munkával kapcsolatban, amelyet a hatástanulmányokkal kapcsolatban, amelyet a bizottság folytatott, illetve ezzel az elemzéssel kapcsolatban. Annál is inkább, hogy ebben az állapotban és ez mind a két témára vonatkozik, meg kell vizsgálniuk a tagállamoknak azt, hogy mennyiben töltik be azokat a feltételeket, vagy a, a, tagáll- a harmadik országok, amelyek ahhoz kellenek, hogy rákerüljenek erre a listára. Különböző információforrásokat lehet használni arra, hogy értékeljük ezt a jövőben, és emellett nem szabad elfelejteni a metodológia mellett sem, azt, hogy most reagálunk, de ez a jövőben hatással lehet akár a csatlakozások során is. Úgyhogy nagyon fontos, és ezt tegnap mindenki hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság eh, jobb, pontosítsa azt, hogy milyen módszert használt ennek a kidolgozására. Tehát milyen információkat használt fel, emellett messzebbre is kell mennünk a kritériumokkal kapcsolatban, az indikátorokkal kapcsolatban, amelyek eh, itt szerepet játszanak a eh, lista összeállításában. Emellett az érintett országokkal kapcsolatban vannak fenntartásaink, illetve kérdéseink. Eh, Törökországot említeni kell, nem lehet ezt elhallgatni, ez nagyon szimbolikus jelentőségű ennek az országnak a felkerülése a listára főleg, hogyha figyelembe vesszük a kisebbségek helyzetét, a sajtó szabadság kérdését, a véleménynyilvánítás szabadság, szabadságát, illetve, hogy Törökországban a menedék, Törökországból érkező menedékkérelmek 23%-át ismertük el az Európai Unióban, és csak egyetlen nemzeti listán szerepel Törökország a biztonságos származási országként. Ez tehát, persze tudjuk, hogy Törökország nagyon fontos szerepet játszik, de jelen pillanatban ez nagyon sok kérdést is felvet, Úgyhogy, ahogy már említettem, a kritériumokkal kapcsolatban vannak fenntartásaink. Emellett egyrészt Törökország Mm, szereplése a listán egyrészt felvett kérdéseket, de másik oldalon, ha meg lekerülne Törökország a listáról, az pedig diplomáciai problémákat vehetne, vethetne fel, vagy vetne fel, és nyilván ezt is említették a kollégáink. Emellett fenntartásaink vannak, illetve kérdéseink vannak a a lista felülvizsgálatával, illetve átdolgozásával kapcsolatban. Felmerül a kérdés, hogy mely szervek Mm, illetékességébe tartozik ez, azt hiszem, hogy a kollégáim is hangsúlyozni fogják majd. Formálisan nagyon fontos a az illetékes szervek bevonása a lista összeállításába és felülvizsgálatába, de emellett nagyon fontos az is, hogy megfelelő információkkal rendelkezzünk a lista elfogadásával, felülvizsgálatával kapcsolatos rugalmasságról is. Úgyhogy összességében a véleményem szerint nem eléggé kidolgozott még ez a, ez a lista, és figyelembe kell venni a származási országok helyzetében fennálló változásokat is. Úgyhogy ezek a fenntartásaink, kérdéseink, kommentárjaink, amelyek elhangzottak tegnap az árnyék jelentéstevők ülésén. A szöveg technikai jellegű, de közben politikai is, ezt már említettem a bevezetőmben. biztonságos származási ország és biztonságos harmadik ország összecsengéséről van tehát itt szó. Úgyhogy elég mélyreható elemzésre van szükség az érintett országokkal kapcsolatban, és nagyon érzékenyen kell megközelíteni ezt a kérdést, ami az a további vizsgálatokat, elemzéseket illeti, hadd hangsúlyozom azt, hogy mi vagyunk az illetékes jogszabályalkotó, Úgyhogy meg kell, fel kell kérni a menedék kérelmek, illetve a menedék kérelmek támogatására foglalkozó szervezetet, hogy elemezze konkrétan Törökország esetét, úgyhogy ezzel kapcsolatban, a törökországi helyzettel kapcsolatban további információra van szükség, illetve az alapjogi ügynökséget kell felkérni arra, hogy elemezze ennek a listának a hatását. A holland elnökség is aktivizálhatja magát ebben a témában, vagy közösen elemezhetik ezt a, az alapjogi ügynökséggel és az Európai Bizottságnak így kell tehát információt szolgáltatni. Ez azt gondolom, hogy E, egy kísérleti projekttel kapcsolatban is meg kell vizsgálni a lehetőséget. Ez lehetővé tenni azt, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen hatással lenne egy olyan listának a létezése a menekült ügyre, amelyen nyugat-balkáni országok szerepelnek, azokat az országokat vennénk erre föl, amelyek nagy részt szerepelnek a nemzeti listánkon, tehát nyugat-balkáni országok, illetve ez lehetővé tenni, hogy egyeztessünk az illetékes szervekkel a metodológiáról is. Egy országnak a szereplése vagy léte erről a, erről a listáról. Kérdés, hogy mennyiben jelent harmonizációs hatást, és ahogy hallottuk, a tagállamok a tagállamok rendelkezésre álló véges forrásait szeretnék egy kicsit jobban felhasználni, de azt hiszem, hogy ennél több, nagyobb indokra van szükség ehhez a listára. Köszönöm. and, um... Köszönjük, Szilvi. Öt vagy hat konkrét javaslatot is feljegyeztem, amelyeket uh, az ilyen szóval a mm, az alapvető jogi ügynökséggel folytatott konzultációval, a bizottság kísérleti tanulmányával kapcsolatban. Most szerint följegyeztük, itt vannak az árnyék előadók, most őket hallgatjuk meg, aztán pedig megpróbáljuk összefoglalni a javaslataidat az elnyék előadói ülésen. Gerard Deprével kezdjük. Gerard, you're, you're the Audi shadow on this file. Te vagy itt az egyetlen árnyék előadó. Köszönöm, elnök úr és eh, mindenkinek minden jót az új évre, mert eh, eddig még eh, nem volt erre alkalmam. Először is szeretném azt elmondani, hogy teljes mértékben egyetértek a raportőri szintézissel, amit most hallottunk, illetve az árnyék előadóknál is hallottunk. Egész egyszerűen három dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az első az az, hogy tegnap is erről hosszú vita volt, hogy foglalkozzunk az nemzetközi lista, illetve az európai lista kompatibilitás, a nemzeti lista és az európai lista kompatibilitásával. E, ami e, az anyagot illeti, ott az indoklás nagyon érdekes. E, azt mondják, hogy három év múlva legkésőbb fel akarják számolni a nemzeti listákat is. Tehát igazándiból ez nem indok. Mi az indok arra, hogy ilyen hozzáállása van a bizottságnak. A második kérdés az az, hogy az egyik célja ennek a javaslatnak az, hogy felgyorsítsuk az eljárásokat. De hogyha megvizsgáljuk azt a helyzetet, amely a terepen most megfigyelhető, akkor azt látjuk, hogy nagyon eltérőek az eljárási idők a tagállamokban. Erre az, a bizottság semmilyen javaslattal nem reagál, tehát nem szabja meg, hogy mennyivel kell csökkenteni az esetleges eljárási határidőket, tehát az ilyen harmonizálásra semmi javaslat nem született. Van-e erre valami fajta hajlandósága a bizottságnak, hogy az eljárási irányelv 31. cikkét újra felülvizsgáljuk? Aztán az utolsó kérdés az inkább politikai, tehát lehet, hogy a biztos úrnak kéne feltennem. Törökország ott van a listán, már pedig Törökország az nem biztonságos ország, gyakorlatilag háború érinti a határait belül is, kívül is, és úgy tűnik, hogy emézért önmagában nem lehetne Törökországot biztonságos országnak tekinteni. Ráadásul ugye 2014-től van egy tolonc egyezmény, eh, amely valójában ténylegesen operatív szempontból 2017-től lenne csak eh, működőképes. Eh, hogyan akarjuk ezt végrehajtani akkor, hogyha ez Törökországot továbbra sem lehet biztonságos országnak tekinteni, ebben az esetben ez a megállapodás az okafogyottá válik-e, e, különös tekintettel arra, hogy e, ha a török kormány nem teljesíti azokat a, e, azokat a megállapodásokat, amelyeket az Európai Unióval kötött. Mi a, az összefüggés a Tolonca Egyezmény, amelyet az Európai Unió előírt, és aközött a tény között, hogy Törökország egyelőre nem szerepel a biztonságos országok listáján. Nyilván ez inkább egy ilyen igazgatási kérdés, és egyébként is azt tervezem, hogy majd a biztos úrnak ma később fölteszem. Köszönöm. Köszönjük, Zsered. Kollégák, nagyon fontos kérdésre beszélünk. Nagyon sokan szeretnének hozzá szólni. 10 órakor érkezik Avramopoulos kollega, aztán szavazunk is kell, úgyhogy mindenkit nagyon kérek arra, hogy próbálja két percre szorítani a hozzászólását. Jean Lambert a következő. Köszönöm, Claude. Valóban nagyon nehéz kérdés ez, és az egész, a frakciónk számára ez nagyon problémás. A török tagságot alapvetően nem ellenezzük, de maga a csatlakozási folyamat nem jelenti azt, hogy ez alapján egy pillanat, eljön az a pillanat, amikor egyszerűen biztonságos országgá válik. Nem, ennél sokkal összetettebb, bonyolultabb ez a folyamat. Arra is gondolnunk kell, hogy a menekültjogért folyamodók ez milyen kihatással van Ez nyilván a közös menekültjogi rendszerre eh, egyébként kihatása van például eh, a hatékony jogi képviselethez való jog tekintetében, és azt is meg kell vizsgálnunk, hogy ez hogyan függ össze azzal, hogy a legveszélyeztettebb eh, menekültesek elbírálása hogyan alakul. Az Európai Emberjogi Bíróság a gyorsított eljárással kapcsolatban eh, is véleményt kell, hogy nyilvánítson, ezek működését véleményeznie kell. Az előadó utalt az IASZ-val az alapvető jogok ügynökségével folytatott konzultációra utalt. Vannak nekünk is aggodalmaink, például azzal kapcsolatban, hogy ebben a javaslatban belső eh, feszültségeket látunk. Köszönjük, Martin Anderson. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek Jean eh, azon véleményével, hogy ezzel az egész koncepcióval kapcsolatban vannak fenntartásaink. megkérdezzük azt, hogy milyen szempontok alapján döntöttek úgy, hogy egy adott ország biztonságos harmadik országnak nősül vagy sem. Ezt a fenntartásunkat eddig megnyugtatóan nem oszlatták el. A kopenhágai kritériumok elhangzottak, ez például a demokráciáról és a kisebbségek védelméről is beszél. Hogyha megnézzük az utóbbit, a kisebbségek védelme tekintetében láthatjuk, hogy a Törökország, amely az Európa Tanács tagja ugyan, a kisebbségek védelméről szóló egyezménynek nem, vagy kartának nem aláírája. Csak gondoljunk a kurdokra. Tegnap találkoztam a kurdok képviselőivel, és elképesztő beszámolókat hallottunk arról, hogy mi történik a kurdokkal, főként az elmúlt hónapokban mit művel Erdogan a kurdokkal. Egy politikai jellegű megjegyzéshez aggasztónak tartom azt, hogy Törökország is ezen a listán van. Egész egyszerűen nem tudom elfogadni azt az indoklást, amelyet kaptunk arra vonatkozóan, hogy milyen szempontok alapján kerülnek fel az országok erre a listára. Az előadóasszony is aggodalmát fejezte ki ezzel kapcsolatban, hogy Törökországnak valóban helye van-e ezen a listán, ezért egyetértek Szilvi eh, guillaume eh, az ügyben, hogy hogyan tovább innen. Én is azt gondolom, hogy komoly kérdéseket kell feltennünk, hiszen folyamatos, aggasztó, visszatérő eh, emberjogi sértések történnek Törökországban. Gazdaságdiszkrimináció, is történik. Szerbiában a romák kérése problémás, az LGBT jogok pedig hát azt hiszem, hogy szinte minden országban problémás, akik a listán vannak. Tehát úgy érzem, hogy ezek az aggodalmaink közösek, mindannyian osztjuk ezeket. Ez egy olyan dosszié, amelyre nagyon oda kell lenne figyelnie mindenkinek, az összes kollégának. Remélem, hogy tovább folytatódik majd ez a jó munka kapcsolat szívivel, és meg tudjuk oldani azokat a nehézségeket, amelyeket látunk. Főként azért, mert a célunk az kell, eh, hogy legyen, hogy biztonságot garantáljunk a menekülteknek, akkor úgy tűnik, hogy egyelőre inkább az a cél, hogy minél több menekültet visszafordítsunk. Tack för ordet. Ja, vi kan diskutera Turkiet på många... Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, Törökországot lehet sok szempontból vizsgálni, de menekült ügyi szempontból azt kell látni, hogy kettő millió menekült van egyelőre Törökországban, és az Európai Unió jelentős összeget utal Törökországnak annak érdekében, hogy megpróbáljon megbirkózni ezzel a menekült problémával. Ha nem tartjuk biztonságos országnak, akkor az az egész értelmetlen. Persze ettől függetlenül ezzel párhuzamosan vannak nekem is fenntartásaim Törökország ügyében, Egyetértek ugyanakkor az Európai Bizottsággal mindenképpen biztonságos országnak, a harmadik országnak kell tekintenünk török országot. Ez a belső logikája. Köszönöm, elnök úr, én is a szót. Az én kérdésem egyszerű. Hogyan tovább? Beszélünk a biztonságos származási országokról, ugyanakkor Arról is beszéltünk, hogy esetleg kiterjesztenénk ezt a listát, ugye felmerült Banglades, Pakisztán kérdése is. Megpróbálnak embereket visszafordítani, például Afganisztánba, akár Svédországból is. Kérdezem az Európai Bizottságot, hogyan vélekedik arról, hogy az, ezekben az országokban, ahol egyre romlik a helyzet, vissza küldjük az embereket. Köszönöm, elnök úr, tényleg csak nagyon röviden, illetve inkább gyorsan, és görögül folytatom. 3 milliárd euróról beszélünk, ennyit szántunk arra, hogy a menekült ügy megoldásában segítsük Törökországot. Miközben arról tárgyalunk, hogy egyáltalán biztonságos harmadik ország-e Törökország. Folyamatosan napirenden van Törökország uniós tagsága is. Nem szabad felületesnek lennünk ez ügyben. A kurd kérdés tudjuk, hogy komoly politikai konfliktust szít. Erdogan egyre nagyobb politikai hatalmat próbál magához ragadni. Tudjuk, hogy ez is mennyire problémás, remélhetőleg a tárgyalások majd megoldáshoz vezetnek. Nem lehet ezt a végtelenségig így folytatni. Együtt kell működnünk Törökországgal a menekültügyben, és nyomást kell gyakorolnunk Törökországra annak érdekében, hogy a vállalásait tartsa, betartsa az ígéreteit. Nagyon remélem, hogy pozitívan alakulnak majd a dolgok és végső soron Törökország is az unió tagja lehet. De még egyszer mondom, Törökországra folyamatos nyomást kell gyakorolni alapvető jogok és a kurd kérdés ügyében, és kienge mondja. Grazie Presidente. E, uh, anche per me uh, ritengo che questo dossier sia uh, molto importante. Köszönöm, elnök úr. Én is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos uh, dolog, amiről most beszélünk Egyetértek azzal, amit a raportőr mondott. Egy globális stratégia részeként kell ezt az egész dolgot elemeznünk, tehát nem izolálva. Mindez része egy globális fellépésnek és migrációs politikának. Az a tény, hogy a mechanizmus amely alapján kiválasztják a biztonságos országokat, nos ez nem világos, ez önmagában nem rossz, és aztán ugye ott van a Törökország kérdése külön. Eleve nem értem, hogy miért van nemzeti lista, és miért van európai lista, miért létezne a kettő együtt. Ezt tisztázni kell. Emellett nincs harmonizálva a nincsenek határozva, a, nincsenek meghatározva és harmonizálva a határidők, eljárási határidők. Cippel hogy éppen most telefonál. <laughs> Thank you. Letette. Um, Ich werde heute Deutsch sprechen. Köszönöm, németül fogok beszélni. Azt, amit a jelentéstevő mondott, és amit a kollégák itt felvetettek, ezt alá szeretném húzni és támogatni, de egy dologra hadd utaljak még külön. Az nagyon fontos kérdés, hogy komolyan vesszük-e a saját egyezményeinket és szerződéseinket. Azt mondjuk, hogy azok az országok, amelyek a listán vannak, ezek csatlakozni kívánó jelölt országok, Európa tanácsi tagok. Be kell, hogy tartsák az emberi jogokat, a kopenhágai kritériumokat, az emberi jogi egyezményt. Na de elnézést, hát ezt nem teszik meg. Az Európai Bizottság maga is azt mondja, hogy a kurdok, az újságírók és egyéb kisebbségek nagy problémákkal néznek szembe, úgyhogy ez eléggé furcsa, az Európai Bizottság azt mondja, hogy a Törökországból származó menekültek eh, gérelmének az elismerési kvótája 20 százalék és ezt nevetségesen alacsonynak tartja. tartja. Hát én szerintem egy olyan országnak, amelynek a kopenhágai kritériumokat be kellene tartani, 20% nagyon magas, és emellett azt is figyelembe kellene venni, hogy sokan, akik Törökországból eh, érkeznek, más úton, módon eh, találnak lehetőséget arra, hogy legálisan tartózkodjanak Európában, tehát nincsenek ráutalva mindannyian a menekült eh, kérelemre, kérelemre. Úgyhogy azért ezt nem engedhetjük meg, hogy azért, mert most éppen ez nekünk praktikus, és azért, mert vissza akarjuk küldeni oda az embereket, most hirtelen felvegyük Törökországot erre a listára. Ez komolytalan. Köszönöm, Birgit, Verzsia asszony. Oui, merci, monsieur, monsieur le président. Je partage... Köszönöm, elnök úr. Én is osztozom azokban az aggodalmakban, amik itt elhangzottak. Ugyanakkor a raportőr javaslatát üdvözlöm, mert alapvetőnek tartom az ott megjelenő felvenéseket. A legfontosabb kérdés az az, hogy mit akarunk ezzel az eljárással. Nyilván azt szeretnénk, hogyha a menekültek számát csökkenteni tudnánk az Európai Unió területén. Nekem már ezzel kapcsolatban vannak vannak aggájaim, főleg, hogy felgyorsítjuk az eljárást, és alapvetően ez azt eredményezi, hogy egyes tagállamokban nem fogják megvizsgálni a menedékkérelmeket, jól, jól lenne biztosítékokat kapni, amivel kapcsolatban kétségeim vannak, illetve az egyéni jogok, az egyéni menedékjog kérdőjeleződik meg itt az én félelmeim szerint. Nagyon nagy különbségek vannak az Európai Unió országai között különösen ha Balkánhoz, kap, Balkánhoz, Balkánnal összehasonlítva. Ott a romák helyzete például nem megnyugtató. Franciaországban viszonylag számú koszovói romának adtak menedékjogot, ami már felvett Koszovóval kapcsolatban bizonyos kérdéseket. Aztán ott van még Törökország. Törökországot nem csak a menekült ügy szempontjából kell megvizsgálni, hanem a török országból érkező török menedékkérők miatt is e, érdekes ez az ország, és e, én is emlékeztettek arra a polgárháborúra, amely június óta csak erősödött, e, és amely gyakorlatilag még ma este is súlyosabbá vált, hiszen arra ébredtünk, hogy szinte egy totális háború van Törökországban. És amikor a török hatóságok azt mondják, hogy terroristákat lőnek le, akkor én tudom, hogy vannak női áldozatok, vannak gyerekek, vannak civilek, legutóbb egy öt éves gyereket lőttek le. Hogyan lehet azt mondani, hogy egy öt éves gyerek terrorista? Tehát azt gondolom, hogy nagyon oda kell figyelni ezekre a dolgokra. Törökországban is gondot okoznak a szíriai menekültek, egyre többet utasítanak ki közülük, Szíria felé nyomják őket ki, ami megint csak arra késztet bennünket, hogy fel tegyünk bizonyos kérdéseket. Ami pedig az Európai Emberi Jogi Bíróságot illeti, Törökország az az ország, amit a leggyakrabban elítél a Strasburgi Bíróság, ami önmagában kérdéseket vet fel. Köszönöm. Um, Köszönöm, kollégák. Szűri bevezetője alatt nem volt még itt mindenki, 6-7 konkrét javaslatot tett. Ezért arra kérem Szilvit, hogy újra foglalja össze, vagy és esetleg bővítse ki. Nem akarsz semmit mondani, esetleg csak egy mondatot? Hogyan foglaljak össze egy összefoglalót? Valóban több szervezetet is említettem, akikkel az együttműködés fontos. Egyébként ő üdvözlöm a biztos urat és csapatát. A kísérleti projekt bizonyos feltételekkel való felhasználását, vagy ezzel élni szerintem jó ötlet, ezt javaslom neki is. Egyszer pragmatikus és politikus kérdés ez, remélhetően megtaláljuk a megfelelő választ. Kollégák, köszönöm, valóban fontos kérdésről jó vitát folytattunk. Következik a struktúrál párbeszéd Avramopoulos biztos úrral, akinek egyben jó, boldog új is szeretnék kívánni, üdvözlöm itt a szakbizottságunkban. Kollégák, sok kérdésről kell beszélnünk biztos úrral, például a menekültválság, illetve a terrorizmus ellenes intézkedésekre vonatkozó bizottsági, Európai Bizottsági Intézkedés csomag. Gondolom mindenki szeretne hozzászólni, szokás szerint. Hosszú bonyolult vita. Rá számítok, hogyan folytassuk le ezt a vitát? A megszokás szerint először 10 perces bevezetőt tart a biztos úr. Kérem a koordinátorokat és a képviselőket, hogy próbálják 2 percre szorítani kérdéseiket. egy lehetőségünk lesz arra, hogy a határőrizettel és más kérdéssel kapcsolatban érdemi választ is kapjunk. Hogyha tényleg érdemi választ szeretnénk, akkor nem beszélhet mindenki 4-5 percig, mert egész egyszerűen nem lesz időnk arra, hogy érdemben reagáljon a biztos úr. Mindenki maradjon, tehát a két perces limitnél, én pedig az újévi fogadalmam szerint fogok élni a kalapáccsal, hogyha jeleznem kell, hogy valaki túlfutott az időm. Még egyszer üdvözlöm a szakbizottságunkban biztos úr Avramopoulos biztos urat, boldog új évet, és parancsoljon a Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek, én is. Nem feltétlenül boldog, de mindenképpen optimista új évet kívánok mindannyiunknak. Tisztelt képviselők, természetemnél fogva egy optimista ember vagyok, és elszánt ember. Remélem, hogy az előttünk álló nehézségeken fel tudunk kerekedni, főként az önök támogatásával, de hát legyünk reálisak és őszinték is. A helyzet romlik. Naponta három, ezer ember érkezett a karácsonyi szünet eh, és, um, során, az új évben is. Egyre több tagállam vezeti be a belső határőrizetet. Az isztambuli terrorista támadás, amely nem az első Európában, sajnálatos módon újra bebizonyította, hogy globális fenyegetés a terrorizmus, amely a legalapvetőbb értékeinket veszélyezteti, a humanizmusunkat, A ráadásul meg próbálnak bennünket megosztani. Éppen ezért a lehető legkeményebb szavakkal ítélem ezt el és egyben az áldozatok családjának irányában szeretném kinyilvánítani együttérzésemet. Kritikus pillanathoz érkeztünk, az Európai Egység forog kockán, mind a menekültválság tekintetében, mind a belső biztonságunk tekintetében. Európa válaszúthoz érkezett. Úgy érzem, hogy fontos, hogy ne, ne féljünk és, és ne futamodjunk meg, éppen ellenkezőleg bátran elszántan kell magunkhoz ragadni a vezető szerepet, ahogy ezt az Európai Bizottság megtette, ezért próbáltunk európai megoldásokat javaslatot tenni a társjogalkotóknak, parlamentnek és a tanácsnak. A végrehajtással kapcsolatban a tanács által elfogadó döntések, tehát a tanács és a parlament által elfogadó döntések végrehajtásának figyelemmel követése a mi feladatunk, ezt vállaljuk. De eredményekre van szükségünk. Arra van szükségünk, hogy a tagállamok tartják magukat ahhoz, amit vállaltak. Meg kell tudnunk mutatni, hogy Európa képes felülkerekedni ezen a helyzeten. Kezdjük talán a biztonsági kérdésekkel. 2015-ben a terrorista támadások hosszú sorát e, értük meg Európában, rengeteg áldozatot szedtek ezek. Két szóval tudnék e, e, erre utalni. Elszántság és kitartás. Az európai biztonságpolitika azt hiszem megfelelő prioritások mentén mozog. A legutóbbi alkalommal, amikor találkoztunk azóta fegyorsítottuk, a, felgyorsultak a dolgok körülöttünk, az adatvédelmi reform, illetve az utasadatok cseréjéről szóló szabadságok mind-mind segítik, hozzájárulhatnak a biztonságunk növeléséhez. Ezeket minél hamarabb el kell tudnunk fogadni formálisan is. Új javaslatokat tettünk le az asztalra, a terrorizmus elleni harc kapcsán is, önnek, önöknek és a tanácsnak minél sürgősebben meg kellene állapodniuk ez ügyben. Emellett operatív szinten is komoly lépéseket hoztunk az Európolon belül, is létrehoztunk egy külön egységet. Október óta működik egy radikalizáció ellenes egység a civil társadalom bevonásával. Az Európai Internet Fórumot decemberben indítottuk be, annak érdekében, hogy a terroristák minél kisebb mértékben tudják használni saját céljaikra az internetet. Az Európolon belül egy antiterrorista központ operatívá vált, beindult a működése, a terrorizmus finanszírozásának visszaszorítása ügyében megkettőzött erőfeszítéseket teszünk. Majd minden tőnk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy a finanszírozási forrásaikat, a csapokat elzárjuk. Emellett a csalások, illetve a nem készpénzbeli fizetésekkel kapcsolatos visszaélések minimalizálására vonatkozóan is egy új programot indítunk. Lássuk most a migrációs válságot. Tavaly fontos jogalkotási és operatív kezdeményezéseket tettünk. Azt hiszem, hogy ezekben nyugodtan rásütetjük az átfogó jelzőt. Rengeteg menekült érkezik Európába, a Triton művelet finanszírozását meg háromszoroztuk. Ennek eredményeképpen rengeteg életet tudtunk megmenteni. Ugyanakkor a migrációs útvonalak Görögország, illetve a keleti mediterrán térség fele tolódtak el. Az Európai Bizottság a tagállamok, az európai tagállamok és a nyugat-balkáni országok közötti együttműködés szálainak szorosabbra fűzésével próbálta elejét venni a probléma elmérgesedésének. Pénzügyi és szakmai támogatást is nyújtottunk Görögországnak annak érdekében, hogy az Európai Unió határain lévő tagállamokra nehezedő nyomást enyhítsük, soha nem látott sebességgel fogadtuk el az európai áttelepítési eh, rendszerben. Sajnos ez úgy tűnik, hogy nem elég. Azt hiszem, önök is egyetértenek azzal, hogy a vált eredményeket nem hozták, nem hozta meg ez a rendszer. Minden tagállamnak eh, be kell tartani a játékszabályokat, és eh, nagyobb szolidaritásról kell tanúbizonyságot tenniük a származási, legfontosabb származási és tranzitországokkal megállapodtunk. Törökországgal például egy EU-Törökország közös cselekvési tervet fogadtunk el. Még nem dőlhetünk hátra, nem lehetünk elégedettek a cselekvési terv végrehajtásának tempójával, ugyanakkor a török partnereinkkel továbbra is együttműködünk annak érdekében, hogy megpróbáljuk megállítani a soha nem látott menekült áradatot. egy önkéntes humanitárius befogadási rendszerről állapodunk meg Törökországgal, ez egy nagyon fontos kiegészítő intézkedés. A valettai, Máltai valettai csúcsot követően most folyik az elfogadott intézkedések végrehajtása együttműködésben, a, együttműködve a legfontosabb afrikai országokkal. A tagállamoknak az alapba tett befizetéseiket kellene növelniük. Minden esetre hálásak vagyunk az Európai Parlamentnek, hiszen önök a 2015-16-os migrációs és belügyi költségvetést 1,7 milliárddal segítették növelni ez elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy az Európai Unió érdemében reagáljon erre a migrációs válságra. Persze, hát még nagyon sokat valunk, hogy valóban a gyakorlatban is végrehajtsuk ezeket az intézkedéseket, és hogy a, az illegális módon érkező menekült áradatnak eh, gátat szabjunk. Ugyanakkor lépjünk át, hogy lássuk a teljes képet. Éppen ezért a közép és hosszú távú fellépés sem kerüli el figyelmünket. Egy fenntarthatóbb rendszer képzelünk el a jövőre vonatkozóan, amelyben a szolidaritás alapján az egyenlőbb teherviselés elve érvényesülne. Erre vonatkozó javaslatainkat még a nyár előtt leteszik az asztalra. Az világos ugyanakkor, hogy a külső határok őrizetén javítani kell. Schengeni rendszer túlélésének garantálása érdekében. A külső határ őrizeti rendszer javítása nem várhat tovább. A Frontex mandátumát megerősíthetjük. Egy európai határ és parti őrség nevű ügynökség formájában. Ez ügyben szeretnék világosan fogalmazni. Protection. Európa megvédi azokat, akiknek szükségük van védelemre, de akiknek nincs itt keresni valójuk, azoknak vissza kell térniük oda, ahonnan jöttek. 2016-ban további intézkedésekre teszünk majd javaslatot. A válság megmutatta, hogy a menekült ügyi rendszer alapvetően kell átalakítanunk, éppen ezért javaslatot teszünk majd a Dublini rendszer felülvizsgálatára. Egy olyan átfogó rendszerre teszünk a javaslatot, amely a legális migrációt eh, teszi lehetővé az illegális migráció szemben hiteles alternatívákat kell tudni felmutatnunk, ugyanakkor aktívan kell felépnünk annak érdekében, hogy az újonnan érkezettek, akik védelemben részesülnek, valóban beilleszkedhessenek az európai társadalomba. Az Európai, Unió, Európai Bizottság készen áll arra, hogy a tagállamoknak segítséget nyújtson ez ügyben. Az áttelepítésre vonatkozóan egy struktúrált rendszert tudunk elképzelni. Az ember csempészet visszaszorítása érdekében a meglévő jogi keret megerősítését tartjuk kívánatosnak, a Schengeni információs rendszer átalakítására vonatkozó javaslatunk áprilisra nyeri el végső formáját, ekkor fogják megkapni ezeket, hiszen úgy érezzük, hogy ezen felülvizsgálat alapján tudjuk majd a, a javító szándékú javaslatainkat megfogalmazni. Meggyőződésem, hogy közösen elfogadott napirend alapján együtt felépe tudjuk csak ezt elérni. Ugyanakkor más kérdések és megoldásra várnak az intelligens határokra vonatkozó javaslat márciusra kerül majd benyújtásra. Kedves kollégák, együttműködésünk az elmúlt év során valóban kiváló volt, és az Európai Bizottság nevében továbbra is számítok az önök támogatására, és részvételére. Ha lehet, akkor talán még jobban, mint eddig, mert az idegen gyűlölet, a szélsőségesség, a nacionalizmus terjedőben van, ezt nem tagadhatjuk. Engem ez aggaszt, ez veszélyezteti Európa jövőjét. Most pedig kíváncsian és érdeklődve várom, hogy önök mit gondolnak mindenről. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, biztos úr. Valóban nagyon jó az együttműködés közöttünk, és ezzel egy megint nagyon érdekes új év kezdődik. Kedves kollégák, gyakorlatilag mindenki, aki itt van, beszélni szeretne. És ahhoz, hogy mindenki jó szájízzel menjen el, és betartva a rendelkezésünkre álló időt, ami 11.45-ig tart erre a témára, erre a napi rendi pontra, két percet adnék mindenkinek, e, két kör lesz, e, lezárom a hozzászólók listáját. Aki most jön be a terembe, és szót kér, nem kap. Mert különben nem tudunk időben szavazni. Tehát először a koordinátorok, majd a biztos úr, azt követően pedig a többi képviselő, amennyiben mindenki két percig beszél csak, akkor mindenki jól jár, és még választ is kapunk a kérdésekre. Kezdjük az EPP koordinátorral, Korácsa Bilt asszonyjal. Köszönöm, elnök úr, mindenkinek boldog új évet, és remélem, hogy jó lesz az együttműködés. Biztos úr, köszönöm a bizottságnak a tényleg csodálatra méltó munkáját az, ő vezet, az önvezetésével biztonsági és migrációs kérdésekben és valóban megismétlem azt, amit már mondtam, hogy a tagállamokon kell hibáztatnunk. Én azt szeretném, hogyha ön a menekültügyi csomag teljes végrehajtása mellett kardoskodna, illetve a biztonsági döntéseket is végrehajtanák, a működő szolidaritás, közös felelősségvállalás és meg kell különböztetni azokat, akik nemzetközi védettségre jogosultak, azoktól, akik nem. Emellett regisztrálni kell, új lenyomatot levenni azoktól, akik Európába jönnek, és az adatbázisokat felülvizsgálni és frissíteni. Külön örülök annak, hogy ön nagy figyelmet szentelt Svédországnak, és utalt arra a nagyon nagy nyomásra, Eh, ami, hogyha Görögorsz, bocsánat, Olaszországról lenne szó, akkor a svédországi 160 ezer az 1 millió embernek felelne meg egy olyan méretű országban, mint Olaszország, ami azt jelentette eh, egyébként, eh, hogy Svédországban hetente 11 ezeren érkeztek novemberben és decemberben. Éppen ezért meg ki lehetne fontolni az áttelepítési rendszert is ebből a szempontból. Mit kíván tenni tehát? Juncker úr azt mondta, hogy a stabilitási paktumnak egy rugalmas értelmezését fogják végrehajtani, tehát a szolidaritás miatt nem éri kár az országokat. Mi történik az olyan országokkal, mint Svédország, ahol ugye nincs euró, és ez potenciálisan egy diszkriminatív helyzet lenne. Másik kérdésem az az, hogy külön odafigyelünk-e a kísérő nélküli fiatalkorúakra, különös tekintettel Svédországban, eh, Svédországra, ahova arányosan a legtöbb kísérő nélküli fiatalkorú érkezett, 33 eh, ezer. Szeretném tudni, hogy mi lesz az áttelepítések kérdésével, tehát eh, ez lenne ugyanis az a gyakorlati kérdés, amely, amely a legfontosabb. Zippel úr, asszony következik. Köszönöm. szépen, elnök úr. Sok kollega tesz fel, kíván feltenni kérdést, úgyhogy két dologra koncentrálnék. Az egyik az együttműködés a harmadik országokkal. Biztos úr, talán pontosabban is megfogalmazhatná, hogy mely országokkal működünk egy- együtt, mi az együttműködés célja, az ott tartózkodó menekültek helyzetét akarják-e javítani, vagy, vagy a helyzetük javítása nélkül is egyszerűen csak azt akarják megakadályozni, hogy ezek az személyek menekültek tovább induljanak Európa felé. És ezek a harmadik országok mit kapnak ezért, és hogyha pénzügyi kompenzációs szolgáltatásról van szó, akkor a pénz honnan jön, és hogyan tudjuk biztosítani, hogy valóban jön a pénz. Hogyha tagállami hozzájárulásról van ugyanis szó, akkor inkább az a benyomásom, hogy nem igazán hajlandóak a tagállamok menekülteket befogadni, de más módon sem hajlandóak segíteni, pénzügyileg részt venni például ebben a megoldásban. Második kérdés, ön utalt arra, hogy legális bevándorlási lehetőségekre van szükség Európában, az integrációt erősíteni kell, a kék kártyát említette. A kék kártya természetesen csak munkavállalási, migrációs problémákat oldala meg, nem a menekültek problémáit. Ezért kérdezem még egyszer, hogy mi a helyzet a legális lehetőségekkel menekültek számára, hogy legyen szó humanitárius vízumra, legyen szó áttelepítésre, milyen megoldásokat várhatunk itt, vagy milyen gondolatok, ötletek merülnek fel a bizottság részéről. Köszönöm szépen, Kirkopul következik az EKL részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm a biztos urat is, és köszönjük a támogatást, amit kaptunk öntől, kaptam öntől a PNR témával kapcsolatban. Én ezt elfogadom, és egyetértek abban, hogy ez egy nagyon fontos hozzá tevője, hozzá nagy, nagyban hozzájárul a biztonság megteremtéséhez. A jelenlegi helyzetben, amire ami nagyon fontos, az az, hogy elhamarkodott reakciókat adjunk, vagy olyan lépéseket tegyünk, amelyekbe később más politikai üzeneteket interpretálnak bele. Most itt a külső határok védelméről van szó, biztosítani kell azt, hogy minden tagállam támogassa a, azt, amit teszünk, és ne konfrontáljuk egymással a tagállamokat, és ne alkalmazzunk ilyen antagonista megközelítéseket, mert ez csak súlyosbítja a helyzetet, pedig erre volt példa a jelenlegi válságban. A Dublini egyezmény az szerintem egy tartós dolog, nem egy átmeneti, és kérdezem, hogy a nyitott határok kérdése, a menedék politika, aki működésképtelensége milyen következményekkel jár. Én hajlandó vagyok további pénzügyi támogatást megígérni tagállami szinten, de azt gondolom, hogy ennek nagyon fontos, ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy általában ezzel emelni tudjuk a standardet. Kérdezem, hogy a rendszerben meglévő egyensúlytalanságra az Európai Bizottság milyen választ tud adni. Köszönöm szépen, Kriszberg asszony az ALDE részéről. Köszönöm szépen, és köszönöm a biztos úrnak, hogy eljött ide. Boldog új évet kívánok, jó egészséget, és um, sok erőt, hogy ezeket a kihívásokat kezelni tudja. Nos, figyelemmel kísértük az Alda nevében az ön bevezetőjét, és Timothyhoz hasonlóan én is hadd mondjam el, hogy sajnálom, hogy a legtöbbször nem gondoljuk végig a, a reakcióinkat, egyszerűen csak gyorsan reagálunk, ahelyett, hogy előre gondolkodnánk egy kicsit. Amikor az e, e ember kereszteződéshez ér, akkor gondolkodni kezd, hogy merre induljon, e, és e, azt gondolom, hogy e, ez nem, most itt nem valósul meg európai szinten. Néhány kérdés a ezen fontos témával kapcsolatban, ami a e, Frontexet illeti, ennek a támogatása nagyon fontos. Azonban hogy tud ez működni valódi európai kormányzás nélkül? Ami a költségvetést illeti, kb. 300 millió euróról van szó. Kérdezem, hogy ez elegendő? A, e, például az önök országában az 1500 kilométeres határhoz? E, aztán egy további fontos kérdés, az iskola gyümölcs programmal kapcsolatban Nagyon fontos eh, a külső határok védelme. Eh, ennek eh, a külső határok védelmének a hatékonysága nélkül Schengen megszűnik. Harmadik téma, ez a szakértői központ vagy ügynökség, ez ezzel kapcsolatban is egy nagy lépésre van szükség, igazi európai kompetens ügynökséget kell ebből eh, létrehozni, eh, amelynek munkatársak, amelynek munkatársi állománya és költségvetése is van. Eh, ami a további kérdéseket illeti, a kékkártyát, illetve egyéb témákat, ezt a, több, ezt a többi frakció képviselői már feltették, úgyhogy a frakció nevében ennyiben hagynám. Köszönöm szépen, Elszasszony a GUE nevében. Afromopoulos úr, ön bevándorlásért, menekült témáért eh, felelős biztos, úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy a menekült kérdést és a terrorizmust ne vegye egy kalap alá, eh, még csak véletlenül se. Ez nagyon veszélyes, és pontosan a Törökországgal eh, való bánásmód témájában nagyon óvatosnak kell lennünk. Nem csak Isztambulban vannak áldozatok, ez ők velük kapcsolatban valóban a gyászunkat kifejeztük, hanem délkelet Törökországban is, ahol a kurdokat mészárolják le, nőket, gyerekeket, és ez, ezzel kapcsolatban nagyon nehéz, az a politi- nehéznek tűnik megvalósítani ezt a politikát, amit ön akar. Három kérdésem van. Akár mit is akar végrehajtani a menekültügyben, milyen jogszabályt, milyen rendeletet, bármit hogyan akar megvalósítani, hogyha a tagállamok nem hajlandók erre. Milyen eszközöket, milyen eszközöket akar használni annak érdekében, hogy hogy ezeket a javaslatokat élettel töltsék meg. Mit akar csinálni azokkal a tagállamok, amelyek nem hajlandó kooperálni? szerződés szegés, Vagy mi? Mi a helyzet például Szlovákiával? Szlovákia azt mondja, hogy ők senkit nem fogadnak be. Mi a helyzet azzal, hogy Lengyelországban azt mondták, még már a választások előtt is, hogy muszlim bevándorlókat vagy menekülteket nem fognak befogadni. Ez, erre hogy reagál? Illetve mi a helyzet a dániai új menedékjogi törvényel kapcsolatban? Itt ugye azt tervezik, hogy a menekültektől elveszik az értékeiket, és ezen értékekből finanszírozzák a segély, segélyeket. Most Dániában felmerül az a kérdés, hogy valaki a jegygyűrűjét megtarthatja, vagy nem. Német képviselőként mondom azt, hogy nem szabad ebbe a spirálba belemenni, nem szabad megengedni azt, hogy ezt az utat megkezdjük. Hogyan reagál erre ön bevándorlásért felelős miniszter, senki más de ön a leginkább illetékes arra, hogy megválaszolja ezt a kérdésemet, és addig nem megyek ki ebből a teremből, amíg erről nem kaptam választ. Laura Ferrara következik az EFTD részéről. Kedves kollégák, most lezártam a hozzászólók listáját, ön rajta van, ön rajta van. Aki most jött be, aznak már nem tudok szót adni. Oh, sorry, just... Laura, please take the floor. Laura, tessék. Grazie Presidente, buongiorno commissario. Köszönöm biztos úr, jó reggelt! Reálisan kell eh, beszélnünk erről a helyzetről, reális kifejezéseket használva, bár nem egyértelmű a helyzet, eh, sőt, tovább mennék, szinte rezignáltak lettek az emberek, eh, illúzióvesztettek, beszélünk arról, hogy harmadik országokkal való együttműködés kell, de hát nem könnyű. Eh, milyen harmadik országokkal lehet együttműködni, melyekkel lehet párbeszédet folytatni alapvető jogokról. Ön beszél arról, hogy az illegális migráció ellen kell fellépni, de hogyha gyakorlatilag közelítjük meg ezt a kérdést, akkor mégis mit tehet ön? Mit lehet tenni? Ugyanis nincsenek kétoldalú megállapodásaink, azért nincsenek, mert eh, vannak bizonyos nehéz helyzetek harmadik országokkal. És mivel nem tudjuk garantálni az alapvető jogok érvényesülését, igazándiból nem lehet tudni, hogy hogyan lehet fellépni az illegális migráció ellen. Hogyha Olaszországban egy migráns nem kap védelmet, akkor kapnak egy papírt, hogy távozzanak. De még a reptérre vagy a, a vasútállomásra sem kísérik is senki ahhoz, hogy biztosítsák, hogy tényleg elhagyja az országot. Tehát ez az ember nem kapott védelmet, e, nem kap pénzt onnantól kezdve, viszont Olaszországban marad. Tehát igazándiból az érdekel engem, hogy milyen támogatást tud nyújtani az EU az olyan országoknak, mint Olaszország, ahol több ezer olyan ember él, akik nem kaptak semmilyen védelmet, és mégis ott élnek Olaszországban, és saját maguk ellátásáról gondoskodnak így vagy úgy. Tudjuk, hogy nagyon sok adatbázis van, ugyanakkor ezek az adatbázisok sivatagi katedrálisok abban az értelemben, hogy nincsenek összekötve. Van egy csomó információ, és ezek nem találkoznak, vagy túl későn, amikor a kár már megtörtént. Ön említette, hogy a hotspotok lesznek a megoldások, és ezek az első lépés a migránsok azonosítására, de az olasz tapasztalatok alapján elmondható, hogy a hotspotok nem működnek jól, és nem csak azért, mert összesen egy van belőlük, ami működőképes, hanem az egész mechanizmus nem működik, tehát az azonosításra túl későn kerül sor, és előfordul az is, hogy a migráns már eltűnt. Nyilván ez kapcsolódhat ahhoz, hogy az olasz hatóságok hogyan kezelik ezeket az ügyeket, de igazándiból szerintem a dolgok természetéből is fakad. Mivel, in, mi a, mi, mivel indokolja az Európai Bizottság ezt az eljárást, és hogyan akar a kihívásokra válaszolni? Ön hogy látja, a tagállamok közösségi szinten akarnak együttműködni, vagy csak kormányközi alapon? Ez is egy fontos kérdés, mert ha nem közösségi alapon közelítjük meg a kérdést, akkor nem fogunk sikereket elérni. Keller asszony, köszönöm biztos úr, hogy eljött. Um, there has been... Van egy sor kérdés, ami felmerül. Ugye Törökország elkezdte Szíriába visszaküldeni a menekülteket és ezt most megerősítette egy német csatornának a híradása is, akik utána jártak a dolgoknak. Mit tesz a bizottság ezzel, mert hogy van egy megállapodásunk Törökországgal, Timmermans is nemrég járt ott, és sokan úgy gondolják, hogy ez egy következménye az EU-török alkunak. Aztán a legális hozzáférés, bejutás a menekültek számára az egy külön kérdés. Nem tudom, hogy akar-e valami fajta javaslatot tenni, hogy bejöhessenek, akár humanitárius betelepítés formájában, vagy hogy bejöhessenek a szárazföldi határon. Megint nagyon fontos dologról van szó, mert most, hogy beköszöntött a tél, egyre többen halnak meg a földközi tengerben, földközi tengeren. Ami Dublint illeti, ön javasolja Dublinnak a reformját. Én egy határozott reformot javasolnék, egy alapvető reformot. A Dublini eljárásról a parlament már egy ideje azt mondja, hogy megérett az alapvető reformra, tisztességesebb allokációira van szükség, tehát ne az, a, a, a szerencse döntse el, hogy mármint az, hogy ki hova érkezik, és akkor ott döntenek róla. Figyelembe kell venni a kulturális kapcsolatokat, a családi kapcsolatokat, társadalmi kapcsolatokat, amikor, amikor döntünk a, a menekültek ügyé, ügyében, tehát egy valódi reformra bátorítanám önt, és ami a relokációs tapasztalatokat életi az alapján mondhatom, hogy a parlament ezt támogatni fogja. Mer, asszony, EFTD. TV Köszönöm. Kedd este láttam önt a belga tévében, biztos úr, és akkor hallottam önt először arról beszélni, hogy mi történt Kölnben. És hogy tömeges demi erőszakra és szexuális támadásokra került sor. Ön incidensekről beszél, holott csak Kölnben több mint 500 esetet jelentettek, de volt Svédországban is ilyen eset jó lenne pontosan tudni, hogy mi történik. Úgynevezett menekültek, menedékkérők Afganisztánból vagy Szíriából, akik ezrével érkeznek naponta, veszélyt jelentenek a társadalomra, különösen a nőkre. Ön egy sor, eh, ön egy sor eh, javaslatot eh, tett az asztalra, úgy tűnik, hogy nagyon bürokratikussá teszi majd ezt az egész dolgot, miközben a cél az lenne, hogy az Európai Unió biztonságosabb legyen E, eközben dzsihadisták e, jönnek be szabadon, e, támadások történnek, nőket támadnak folyamatosan, a nők nem sétálhatnak az utcákon biztonságban, és nekem az egyetlen következtetés, ami eszembe jut, hogy le kell zárni a határokat, mert az Európai Unió politikája kifejezetten veszélyes. Ön, az önök a bizottságnál állandóan a populizmusról beszélnek, annak veszélyéről. Engem eh, igazándiból eh, eh, és jobban zavar az, hogy az olyan emberek, mint ön állandóan arról beszélnek, hogy biztonságosabbá teszik az Európai Uniót, miközben nem. Nos, akkor most megadom a szót a biztos úrnak, és ezt követően pedig lesz majd egy még egy kör. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kérdéseket. A legfontosabb megjegyzés, vagy a kérdések nagy része arra vonatkozott, ami a bevezetőmben is szerepelt, úgyhogy igyekszem erre majd válaszolni. Hadd kezdjem Korátszabért asszony kérdésével. És a svédországi helyzettel kapcsolatban. A bizottság, ahogy nyilván önök is látják már, az Európai Bizottság már tudomásul vette a, a Svédországban megváltozott helyzetet. Én látom, hogy mi a helyzet Svédországban, a helyszínen jártam, úgyhogy megértem a svéd kormány érveit. Hadd mondjam el, hogy Svédország volt az első olyan ország, amely teljes mértékben támogatta a migrációs politikánkat és a többi intézkedést. Ami azt a lehetőséget illeti, hogy valaki az újraelosztásból ö, részesüljön, vagy ebben részt vehessen, ezt meg fogjuk vizsgálni, és még február Európai Tanácsülés előtt döntést kívánunk hozni ebben. Nyilván tudják, hogy néhány napja összehívtam egy ülést itt Brüsszelben, ahol a svéd, dán és a német belügyminiszterek vettek részt, és ez egy nagyon eredményes találkozó volt. Igyekeztünk bizonyos részleteket tisztázni, és elkerülni a megosztottságot, illetve a problémákat a határon. Nyilván ezt megértették a miniszterek is, és igyekeznek együttműködni a problémák megoldásában. Tudatában vagyok tehát a helyzetnek, és folyamatosan kapcsolatot tart a miniszterrel. Szipel asszony, asszony, önnek mondom, hogy a célunk a valódi partnerség meg létrehozása kulcsfontosságú országokkal, és az, hogy az rendelkezésünkre álló alapokat jobban fel tudjuk használni, jobban tudjuk felhasználni. Természetesen legális lehetőségekre is szükség van, amelyek a migráció bevándorlás alternatíváját adják. Azt remélem, hogy elnök úr és csatlakozik majd hozzánk január 26-án eh, arra nagyon fontos ülésre, amelyen erről lesz szó. Ami a a harmadik országokkal való együttműködést illeti. Én mindig is mondtam és hangsúlyoztam, hogy fontos a harmadik országokkal való együttműködés, hogyha megoldást akarunk találni ezen súlyos kihívásokra. És eh, pénzügyileg is eh, támogatjuk ezeket. Hadd emlékeztessek arra, hogy létrehoztuk a valettai alapot, illetve a szíriai alapot, illetve a Törökország alapot. Az Európai Uniós költségvetés, illetve a tagállamok is hozzá kell, hogy járuljanak a finanszírozáshoz. Közösen kell tehát fellépnünk. Az Európai Unió, mint költségvetési hatóság, ha nem tud megállapodni abban, hogy növelje az erre a célra szállt költségvetési sort, akkor közösen a tagállamokkal kell ezt finanszírozni. ENSZ azt, hogy hát nem tudunk mindenben egyetérteni politikailag, azonban mindannyiunk tudja, hogy tiszteletben kell tartani az alapjogokat a bevándorlók alapjogait is, és igenis, hogy védjük az ő jogaikat is. Ön említette eh, Dánia esetét, ahol is eh, értéktárgyakat, eh, ékszert akarnak elkobozni a menekültektől. A, mi úgy értettük, hogy januárban ö, kerül vitára ez a javaslat, ez a jogszabályjavaslat, és a hónap végén kívánják elfogadni. Ezt a helyzetet figyelemmel kísérjük, és hivatalosan is válaszolni fogunk Dániának, hogyha elfogadják ezt a jogszabályt. A tagállamok a tagállamok felelőssége az, hogy egy európai tagállamhoz méltó módon fogadják a menekülteket, és így bánjanak velük. Ami Dublin illeti, amikor ezzel kapcsolatban föltettek nekem egy kérdést, már elmondtam, hogy az Európai Bizottság márciusra dolgoz ki egy javaslatot. Dublin nem lehet most már csak egy egyszerű mechanizmus arra, hogy a felelősséget szétosszuk, hanem szolidaritási eszköz is kell, hogy legyen a tagállamok között. Különös tekintettel egy olyan hozzájárulási rendszerre van szükség, ahol is a menedékkérőket gyakorlatilag automatikusan osztjuk szét tagállamokra. Egyetértek abban, hogy Dublint felül kell vizsgálni, nagyon komolyan. De a Dublini egyezményt, amikor végrehajt, elfogadtuk, akkor teljesen más volt a helyzet. nem tudom, hogy azok, akik Dublinhoz ragaszkodnak, megértik-e, hogy a helyzet teljesen más. És ezen dolgozunk, de szükségünk van az önök támogatására is. Ami a strukturális áttelepítési programot illeti, 2015-ben benyújtottunk egy kollektív megközelítésre vonatkozó mm, javaslatot, amely a resettlement volt kapcsolatos, és nézzük meg, mik a célok ebben. Először is biztosítanunk kell azt, hogy a személyek legális módon és biztonságosan érkezzenek európai talajra, azon személyek, akiknek védelemre van szükségük. Másodszor meg kell szüntetni a nyomást, amely a határon lévő, vagy a hogy úgy mondjam, frontvonalon lévő eh, tagállamokra eh, helyeződik, és eh, harmadik országoknak pedig ösztönzőt kell adni arra, hogy erősítsék az együttműködést az Európai Unióval a migrációs menedzsment területén is. Hadd mondjam el, hogy most mi a helyzet Olaszországban és Görögországban. Én jártam a helyszínen, és figyelemmel kísérem a helyzetet. A helyzet alakul, de még mindig nagyon sok a feladat. Olaszországban Lampedusa és Csapáni most már működő központok, vannak egyéb hotspotok, Rozáló például, és Potolin Betokli, Ezek megnyitásra kerülhetnek az olasz hatóságok szerint pár napon belül. Ami Görögországot illeti, jelen pillanatban eh, a Lesbos szigetén csak a morjai eh, hotspotot tekinthetjük működőképes eh, központnak. További hotspotok kialakításával kapcsolatos munkák megkezdtek, megkezdődtek mind Hirsz szigetén, mind Lesbos szigetén Két napja az illetékes miniszter azt mondta, hogy január végén, február elején felkészülnek a megnyitásra. A hotspotok, a további területeken vagy városokban lévő hotspotok megépítésére vagy kibővítésére már megvannak a tervek. Nos, többször is elmondtam már, hogy Schengen a legnagyobb vívmánya az európai közösségnek, és ezt védenünk kell minden erőnkkel. Nagyon sok plegyka, hír kering ezzel kapcsolatban. Hadd mondjam el, hogy nem csak azért, mert a mi feladatunk a szerződés védelme, hanem azért is, mert a polgárok is tudják, hogy Schengen egy nagyon fontos vívmány, és most kockán forog. Hogyha Schengen összeomlik, hadd mondjam el, hogy az, az az európai projekt hagyatlásának kezdete lesz. Az elmúlt 60 évben nagyon-nagyon-nagyon nagy előrelépésekre került sor, Schengent mindenképpen védelmeznünk kell természetesen jobban ki kell használni a Schengen védelmére meglévő eszközöket is. Schengen nem, önmagában nem Schengen a probléma, a Schengen, Schengent is nagyon fontos és jó eszközök egészítik ki. Schengennek működnie kell, a hotspotok működéséhez azonban nagyon fontosak ez, de hadd fogalmazzak világosan, amikor a határok védelméről beszélünk, a külső határok védelméről, akkor, eh, hadd mondjuk, akkor mindig ki kell ezt egészítenünk azzal, hogy ez nem fenyegetés, nem tekintjük eh, eh, ellenségnek azokat, akik jönnek, olyan személyekről van szó, akiknek nemzetközi védelemre van szükség, és hogyha valóban ez bebizonyosodik, akkor ezt meg fogják kapni erkölcsileg, intézményileg és politikailag is. Schengen létezik, és Schengent meg kell tartani, ehhez mindent meg kell tennünk. Ha már a határokról beszélünk, ezt már említettem, reméljük, hogy még hamarabb be tudjuk fejezni a munkát, mint ahogy szerettük volna, ez az Európai Határvédelmi és Tengeri Határvédelmi Ügynökségre vonatkozik. Esetleg a következő fordulóban kitérne erre, mondja az elnök. Elnézést, elnök úr, de ezt még gyorsan befejezném. Ami könt illeti, nagyon-nagyon súlyos ez a kérdés. Fölvettük a kapcsolatot a nemzeti és regionális hatóságokkal, és az egyik belga interjúmban nagyon világosan fogalmaztam, a nyomozás még mindig, a vizsgálat még mindig folyik, ha jól értettük. Végső megjegyzésem, ne keverjük itt össze a dolgokat, ne venjünk mindenkit egy kalap alá, a menekülteket és a bűnözőket. Ha ez az eset, ha bebizonyosodik, hogy menekültek bűnözők, akkor megfelelően kell bánni velük, ennek megfelelően kell bánni velük, és az elkövetőket el kell ítélni, és hogyha nem tudják őket visszafordítani, visszaküldeni, akkor pedig a büntetésüket le kell ülniük Európában. Ez egy nagyon kritikus időszak, nagyon óvatosan kell fogalmazni, és nagy érzékenységgel, és azt remélem, azt várom, hogy Németország tisztázza a helyzetet, és reméljük, hogy máskor nem kerül sor hasonló, máskor és máshol nem kerül sor hasonló eseményekre. Köszönjük biztos úr, elnézést, hogy megpróbáltam önbe folytani a szót, de hát még vannak kollégák, akik kérdéseket szeretnének feltenni. Folytassuk tehát a kérdések fel sorát. Kérem mi a kollégákat továbbra is, hogy tartsák magukat a két perces hozzászólási időhöz. Um, Mrs. Holmeyer first on. Elsőként Holmeyer asszony. So, two, mi two minutes please, your question. You're on the list. Somebody put you on the list. Valaki, valaki kérte, hogy vegyük fel a listára. Holmeyer asszony valahogy felkerült a listára, fogalmam sincs, hogy történt. Nem baj, nem bánom. Szür szürreális időket élünk itt. Vannak, akik szelfiznek a hátsó pacsorokban. Holmeyer asszony nem akar szót kapni. Hát mit folyik itt? Parancsoljon két percben. Köszönöm. Több kérdésem is lenne. Először is a Frontex-el kapcsolatban. A hotspotokkal kapcsolatban van még bőven baj. A, a görög partoknál a visszaford, menekültek visszafordításával, visszatérítésével kapcsolatban nem egyértelmű az eljárásrend hogy kit lehet visszafordítani, kit nem. Hogyan tudnánk megoldani ezt a problémát? Hiszen a nem menekült jogért nem menekült jogot kérelmezők visszafordítása teljesen egyértelmű, de hogyan tudjuk mégis ezt a gyakorlatban megvalósítani, úgymond a, a, a a return politikát hogyan tudjuk, ennek hogyan tudunk érvényt szerezni. Idő problémánk is van. Hiszen, hogyha a téli időben is 3000 ember érkezik naponta a görög partokra, akkor nem mondhatjuk, hogy egy ellenőrzött menekült áradattal van dolgunk, hogyha a terroristák megpróbálnak eh, elvegyülni a menekültek soraiban, utána pedig eh, ezzel párhuzamosan a menekült problémát megpróbálják eh, e- kihasználni a, nacionalisták és szélsőségesek is, akkor látjuk, hogy mennyire szorít bennünket az idő. Sokkal gyorsabban, világosabban kell a Torrens politikánkat is eh, megszervezni. Az áttelepítési rendszer úgy tűnik, hogy egyáltalán nem működik egyelőre. A legtöbb ö, eh, esetben ez egész egyszerűen nem működik. Kíváncsi lennék tehát, hogy eh, az időgyében hogy, ön hogyan védekedik to everyone. Kollégák, réges-rég lezártam a hozzászólók listáját. Hiába emelik a kezüket, az elmúlt percekben többen is megtették ezt, Thomas is, csak listára kerülhet. Hogyha nem végzünk a szavazásig, akkor nem adok nektek szót. Ha végzünk hamarabb, akkor persze megkapjátok a szót. Tényleg csak a hogy tisztességes legyek mindenkivel kapcsolatban. Barbara is csak várólistára került fel. Juan Fernando a következő. Köszönöm, elnök úr. Avromopulos úr, itt vagyok az ön bal oldalán. Amikor az Európai Parlamentbe beléptem ma reggel, zuhogott az eső, és sötét volt még. Valaki azt mondta nekem, hogy jó reggelt, hát úgy éreztem, hogy az erős túlzás. Amikor ön azt mondja, hogy boldog új évet, vagy optimista új évet kíván, akkor ezt is túlzásnak érzem. Nem állnak, nem áll jól a szénánk itt Európában. Főként az ön e, tárcájához tartozó kérdésekben igencsak rosszul állunk. Egyre nagyobb a, a, a szakadék, a, a nyilatkozatok, a szavak, a szándékok egyrészt, másrészt viszont a tények a valóság között hallottunk arról, hogy Törökországgal kapcsolatban született egy döntés, 3 milliárd euró hirtelen valahonnan előkerült arra a célra, hogy Törökországot segítsük. De aztán a pénznek egyelőre semmi jele. Ha úgy tűnik, hogy akár 75 a jelenlegi számuk alapján 75 évig is eltarthat az áttelepítési program végrehajtása, az áttelepítendők áttelepítése. Ugyanez igaz, tehát óriási a szakadék valóság és a szándékok között. A Dublini e, menekültjogi csomag felülvizsgálata ügyében többen azt mondják, hogy e, eljárt felette az idő, e, és ezt az egész Dublini csomagot felül kell vizsgálni. De a legnagyobb probléma az, hogy a tagállamoknak nincs meg a szándéka arra, hogy a előző parlamenti ciklus során eh, felülvizsgált kötele, eh, Dublini csomagot, ugyanígy a Schengeni csomagot is felülvizsgáltuk, egy kötelező érvényű szabályrendszerrel egészítsük ki. Tehát zárásképpen, itt a kérdés, mit gondol ön arról, hogy az Európai Bizottság képes-e érdemi párbeszédet teremteni azon tagállamok között, amelyek bizony igencsak óckodnak attól, hogy a Dublini és a Schengeni csomagot kötelező érvényel össze kössék, mielőtt újra felülvizsgálnánk a két rendszert. Köszönjük. Kölyó úr. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr. Primeira sobre o momento. O Sr. Comissário referiu e bem a necessidade de maior solidariedade dos Estados-membros. A Comissão tomou iniciativas corretas, mas de facto há falta. Köszönöm szépen. Úgy érzem, hogy valóban a tagállamoknak eh, itt az ideje, hogy felüljenek a feladathoz. Az Európai Bizottság megpróbálta magához ragadni a, a, a kezdeményezést ez ügyben, de a legtöbb eh, megoldatlan kérdésre ez idáig nem kaptunk megnyugtató választ. Mindenképpen javítani kell a helyzeten. Portugáliában és Nós estamos a dizer às pessoas que a celeridade de que deram provas a 600 uh, helyet teremtettünk a, a migránsok befogadására, de csak 400-an érkeztek. Úgy tűnik, hogy a határ őrizett területén is uh, édeskevés, ami eddig történt. A Frontex kérte, hogy erősítsék meg új posztokkal. Amennyire tudom, az új posztoknak még csak a felét töltötték be. Mi lesz a többivel, a másik felével? A hotspotokkal kapcsolatban, az úgynevezett hotspotokkal kapcsolatban pedig 165 öt Frontex volt, csak kettő, igaz az, hogy csak kettő menekült ügyi szakértő segíti a görög szervek munkáját. Mi a helyzet az eurodakkal? Szisztematikusan, egyszerűen is mm, eleget tud tenni az óriási igénynek? Schengen kapcsán egyetértek azzal, amit mondott, de hogyan tudjuk garantálni azt, hogy az Európai Bizottság tényleg mindent ellenőriz azzal kapcsolatban, hogy a határokon valóban minden rendben zajlik. Hiszen a tagállamoknak határőrizetet kell garantálniuk, de ezt tényleg egyre többen bevezetik a belső határőrizetet, ez, ez mennyire felel meg Schengeni szabályoknak? A rendőri ellenőrzés nagyon könnyen összemosható a határ ellenőrzéssel. Köszönjük, Stevens asszony, a következő. Dankjewel, voorzitter en meneer de commissaris. Stevens asszony, igen, köszönöm, elnök úr, biztos úr, üdvözlöm a Libe szakbizottságban. Egy Lamond tévécsatornának adott interjút, ahogy említette, és beszélt ebben az interjúban a tagállamok felelősségéről. De hát alapvetően itt az a baj, hogy Görögország, az ön hazája, és Olaszország tágra nyitotta az Európai Unió kapuit, a Schengeni határok kapuit, és mindenkit beengedett. és én bizony nem láttam annak jelét, hogy a körmére néztek volna ennek a két országnak, eh, amiatt, hogy eh, figyet hánytak a Schengen és Dublini szabályokra. Tudjuk, hogy soha nem látott menekült eh, áradat, menekült áradat érte el Európa partjait. Törökországnak 3 milliárd eurót ígértünk. Mennyit kapnak az érintett országok? Persze egy európai határ és parti felállítása jó ötlet, de hát egyelőre mindenkit beengedtünk ellenőrizetlenül sokszor, és senkit nem küldünk vissza. Azt hiszem, hogy újra el kell végezni a házi feladat, tehát egyszer mindenkorra valóban bezárni Európa, lezárni európai határait. Döpré úr, köszönöm elnök úr! López Aguilar úrral egyetértek. Intézményi padhelyzetben vagyunk. Közös migrációs és menekültpolitikát szeretnénk folytatni, miközben a végrehajtás teljes mértékben a tagállamok jó indulatától függ. Ez nem működhet. Valamit intézményileg kell tennünk, a szabályokon változtatni, különben soha nem fog ez működni. Egy másik példát hoznék. A Schengen információs rendszer megerősítéséről beszélt, ez jó dolog, ezre szükség van a külső határokon az ellenőrzés szigorítására van szükség. <clears throat> Még az uniós állampolgárokkal kapcsán is. De hát a tagállamok a Foreign Fighters ügyében nem a, a, az információt nem biztosítják, ameddig az önkéntes, addig ennek a hatékonysága nulla. Folytassuk a Frontex-el. Örültem, amikor azt mondta, hogy a Frontex eh, hatáskörét meg kell elősíteni. Ez szép, de eh, a, a visszafordítás eh, toncügyekben saját kezdeményezési hatáskört adunk neki, de hát megfelelő erőforrások nélkül ez nem fog menni. Hány embert bocsátanak a, a, a Frontex rendelkezésére? 900-at kértek, aztán 400-at kapnak maximum a tagállamoktól. Még egyszer mondom, a végrehajtás megint csak a tagállamoktól függ intézményi probléma ez. Az utolsó kérdés Törökország. A biztonságos harmadik országokkal listájával az Európai Bizottság hát valóban egy keserédes ajándékot adott nekünk. Tudjuk, hogy Erdogánnal hogy, állnak a, hogy áll a helyzet. Hogyha azt mondjuk, hogy Törökország biztonságos harmadik ország, akkor ez Erdogánnak eh, olyan, mintha egy szabad kezét adnánk, hogy folytassa az, az eddigi gyakorlatát. Hogyan látja a helyzetet? az Európai Unió és Törökország között életben lévő Tolonc Egyezmény ügyében. Eh, hogyan egyeztethető össze azzal, hogy biztonságos harmadik országnak eh, nyilvánítjuk Törökországot. Az egyik a másik nélkül nem megy. Visszaküldünk valakit egy olyan országba, amelyik nem biztonságos, pedig nem volt az Isten Törökország. Nem értem, hogy hogy lehet akkor életben egy ilyen visszafordítás vagy tanácsegyezmény. Grazie, grazie Presidente e grazie Commissario per... Köszönöm, és köszönöm a biztos úrnak is, hogy eljött ide és beszélt. Köszönöm a tavalyi munkáját, és azt, hogy együttműködött az Európai Parlamenttel, ami a terrorizmust illeti. A terrorizmus meglepett bennünket, különösen az utóbbi támadások körülményei, ugye az elkövetők nagy része az nem kívülről jött, hanem már eleve itt tartózkodott. Mit tesz az Európai Bizottság a prevenció érdekében? Hogyan lehet megakadályozni a radikalizációt? Hogyan lehet megakadályozni az interneten történő toborzást? gyakran úgy gondoljuk, hogy ezek az elkövetők kívülről jönnek, de valójában elég gyakran nem ez a helyzet. Meg kell néznünk, hogy hogyan lehet megelőzést csinálni a börtönökben, mit kell csinálni az oktatási rendszerben. A megelőzés nagyon fontos dolog, mégse hallunk ellene eleget, hogyan lépünk fel a szervezett bűnözéssel szemben például. Valaki, az igazgatója az Európolnak beszélt egyszer a terrorizmus finanszírozásáról, a fegyverkereskedelemről, és arról, hogy ezek összefüggnek, eh, ugyanúgy, ahogy ez, mindezek összefüggnek a terrorizmussal is. Vannak olyan szervezett bűnözői csoportok, amelyek támogatják a terrorizmust. Fontos eh, az együttműködés, az információcsere, a titkosszolgálati adatok kicserélése, bírósági adatok kicserélése ami szintén fontos, hogyha fel akarunk lépni a terrorizmus ellen. A migrációval kapcsolatban gyorsan megjegyzem, a hotspotok, az olasz hotspotok nevének kiejtéséhez gratulálok, mivel ő nem olasz, csodálatosan sikerült kiejteni ezeket a neveket. Hogyan lehet ezt szolidaritási eszközé fordítani? Beszélnék gyorsan még a kiskorú migránsokról is, illetve szeretném tudni, hogy velük mit teszünk, körülbelül is sokan érkeznek. Bóni úr következik. Panie komisarzu, e, dziękuję bardzo za takie... Köszönöm, e, biztos úr, ezt az átfogó tájékoztatást a különböző kérdésekről. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament tényleg komolyan dolgoznak azon, hogy megoldják ezeket a kérdéseket, terrorizmust, menekült ügyet. A végrehajtás azonban, ami bonyolultnak ígérkezik, hogyan lehet valós idejű információ cserét végrehajtani akkor, amikor a belső határokon mennek át az emberek nem működnek ezek a dolgok. Eh, hogyan lehet intelligensebbé tenni a határokat, és eh, a Schengeni információs rendszert hogyan lehet jobbá tenni. Mit tehetünk annak érdekében, hogy eh, a rendvédelmi szerveket és a titkos szolgálatokat rábírjuk arra, hogy cseréljenek adatokat egymással. Továbbra sincs átfogó adatcsere. Emellett annak is eljött az ideje, hogy felállítsuk az európai határőrséget. E, sokan azt mondták, hogy ez nekik e, nem tetszik. E, nagyon sok jó ötletet lehet megfogalmazni, mégis a végrehajtás az, ami hiányzik, tehát vezető szerepet kell játszani a bizottságnak, a tagállamoknak végrehajtani. Anna hedd következik. Köszönöm. Hogyha mi ö, megpróbálunk megfelelni ezeknek a az igényeknek menekültügyben, akkor a tagállamoknak egymást segíteniük kell, már pedig most nem ez a helyzet. Különböző lehetőségekről beszélhetünk. A tagállamok segítsége azonban és szolidaritása azonban szükséges ehhez. Mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy azok az országok, amelyek nem hajlandók, amelyek vonakodnak, mégis részt vegyenek, milyen szankciókat terveznek. Kevés ország viseli a terhek nagy részét, ezek között Svédország mindenképpen megemlítendő. Mi például több kísérő nélküli fiatalt fogadunk be, fiatalkorút fogadunk be, mint bárki más, és ezt meg kell tenni. E, itt nem is, kér, nem is, e, nem is e, problémákról van szó, hanem az iskolai helyek okoznak most már problémát, és a tanárok hiánya. Tehát mit teszünk tehát ebben, a, ebben az ügyben? Jó, jó tovább, asszony, következik. Jó, Благодаря, господин председател. Честита нова година, господин комисар. Köszönöm, elnök úr, és én is boldog új évet kívánok a biztos úrnak. Azt remélem, hogy 2016 jobb év lesz, mint az előző volt Kérdésem az, hogy mit mondana, mit mond azoknak az európai kormányoknak, amelyek lezárják a határukat? Tehát mi a válasza ezekre a lépésekre? Második kérdésem. Az új ügynökség munkáját megvizsgálva, ugye itt múlt, hét, múlt év végén hangzott ez el, vannak olyan tagállamok, amelyek, amelyek tagjai az Európai Uniónak, de nem Schengeni országok, Romániára, Horvátországra, Bulgáriára gondolok, az ő határaikkal mi van, illetve felmerül Törökország kérdése is. Az előző törökországi csúcs óta illetve Törökországgal tartott csúcs óta a bizottság megvizsgálta-e, hogy a migránsügyi vállalásait ez az ország mennyiben teljesíti, mert úgy tűnik, hogy van egy harmadik útvonal, a folyókon keresztül is elkezdtek jönni a menekültek. 67-en érkeztek folyó, folyami úton Bulgáriába szülők nélküli gyerekek, és ez egy eléggé riasztó tendencia. Yes, thanks. Um, dear Commissioner, I... Köszönöm, biztos úr. Uh, én elismerem a menekültek védelmében hozott intézkedéseket, de igazából nem működnek ezek a dolgok. A hotspot rendszer végrehajtása rosszabbá tette a dolgokat Olaszországban, ugyanis most elosztják az embereket két csoportba, a relokalizálhatókra és a nem relokalizálhatókra, ami igazándiból de, tartó helyekre küldik a, akár egy, évri, egy évre azokat, akik nem akiket nem lehet áthelyezni E, és nem is kapnak tájékoztatást. E, e, tehát a, ezektől az emberektől út lenyom, új lenyomatot kérnek, nem tájékoztatják a jövőjükről. 200 200 eritreai tájék, tiltakozott eritreán, bocsánat, Lampedusán a múlt héten, fogalmuk sincs mi a jövőjük, nem akartak új lenyomatot adni, félnek attól, hogy regisztrálják őket a relokációs eh, mechanizmus nagy késésben van, már kéne, hogy működjön. Az az egyetlen módja pedig annak, hogy a frontvonal országokra nehezedő nyomást eh, csökkentsék eh, a 116 ezer helyett 160 embert osztottak csak szét Olaszországból. Hány helyre jelentkeztek be a többi tagállamok, egy, az álszent Dublini rendszer teljesen át kell vizsgálni, különösen a határ országok számára volt ez méltánytalan. A relokációs rendszert állandóvá kell tenni, ne legyen tagja az Európai Uniónak senki, aki nem akarja a terheket viselni. Nem szabad, hogy a menekültek fizessék meg annak az árát, hogy a tagállamok nem bíznak egymásban, tehát el kell ismerni a másik által nyújtott menedékjogot. Oda kell figyelni a menekültekre, nem szabad, hogy az legyen, hogy ez nem teljes értékű jog, mert különböző módon alássák. Muchísimas gracias, presidente, gracias y feliz. Köszönöm szépen, elnök úr. És a biztos úrnak is boldog új évet kívánok. Ez az év remélhetőleg jó év lesz Európának. Nagyon örültem neki, hogy azt mondta, hogy a terrorizmus elleni harc a bizottság számára prioritás, és hogy a költségvetést eh, egy kicsit fel kell turbózni. Eh, de konkrétan mit jelent ez? Törökországban eh, ugye láttuk, hogy támadásokra került sor, terrorista támadásra került sor, németek és más állampolgárok haltak meg ebben. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ezeket az Európán kívüli támadásokat is igyekezzünk elkerülni, ami a áldozatokat illeti a szabadsághoz és az élethez való jog szimbolikus jelentőségéről van szó. Azt gondolom, hogy nem beszélünk eleget az áldozatok jogairól. Már évek óta követelem azt, hogy a terrorizmus áldozatainak a jogairól fogadjunk el egy irányelvet. Bármelyünk lehet terrorizmus áldozata. Az Európai Bizottság mikor fog itt benyújtani egy irányelv tervezetet? A parlament már követelte ezt, és ezt támogatnánk, ha nyújtanák. Köszönöm, Ferrero asszony. Köszönöm szépen. Svédül beszélek. Biztos úr. és szeretnék reagálni az ön, reakció, az ön javaslataira. Ön azt mondta, hogy be fog nyújtani javaslatokat bizonyos jogi szövegek, jogszabályok felülvizsgálatával kapcsolatban. Most nagyon sok új szöveg van, amelyekről szintén beszélt, amelyeket említett. Ami engem leginkább aggaszt, az az, hogy sok olyan menekült van, akik már régebb óta az az Európai Unió területén tartózkodnak. Most az őrájuk vonatkozó határozatokat nem lehet hirtelen érvénytelennek tekinteni. De mégis az ő esetükben is előfordult az, hogy a kérelmüket elutasították. Meddig akarjuk az embereket itt a, a, a határon tartani, még eldől a helyzetük? Ez egy zsákutca, amiben ezek az emberek vannak, de ez nem az ő hibájuk és nagyon sok e, menekült esetében a származási ország annyira veszélyes vagy bizonytalan helyzetű, hogy oda nem lehet visszaküldeni az embereket. Ami pedig a visszaküldést illeti, mindenkivel egyeztetni kell, akiket érint a visszafordítás, nem csak a származási országok helyzete döntő. Krimberg asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úr, köszönöm elnök úr. Már elmondtam, hogy a helyzet egyre romlik. Ezzel egyetértek. Svédországban valóban elértünk minden határt. A határokat feszegetjük most már, és ezért vezettük be újra a határellenőrzést. És még egyszer szeretnék utalni arra, hogy a belügyminiszterünk is feltette ezt a kérdést, hogy hogyan kezeljük a menekülteket, akik ide érkeztek. Egyes menekülteket más országokba helyezünk át, más tagállamba. Ezzel de mindeközben előfordul az, hogy egyes országok túl sok menekültet fogadtak be, és ezeket vissza akarják küldeni. A Frontex lehető, a Frontexet erősíteni kell, a keresés és és mentés az egyik legfontosabb feladata a Frontexnek. Nyilván nem fog csökkenni a menekültek száma, akik Európába szeretnének jönni ezen a területen, tehát még nagyon sok feladatunk van. Aztán Törökország és a cselekvési terv. Törökországot tényleg biztosíthatjuk, illetve Törökországról tényleg azt gondoljuk, hogy valóban kezelni tudja a helyzetet, vagy Törökországban maradnak ezek a menekültek, vagy ha onnan elindulnak, és útközben megmentjük őket tengeren, akkor vissza lehet őket küldeni Törökországba? Tehát szerintem most már tényleg minden területen a határokhoz értünk el. Már azt, hogy már föltett egy kérdést, új típusú erőszakos cselekményekre került sor, ez volt Svédországban is, és most van Németországban. Ez tényleg aggasztó, hogy tömegével menekült vagy külföldi férfiak tömegével fenyegetnek vagy támadnak meg nőket. Ezzel kapcsolatban vizsgálatok folytak, és kiderült, hogy már 2014-ben voltak ezzel kapcsolatos panaszok, illetve, illetve feljelentések, és erre nem reagált akkor senki? Most akkor mi a helyzet a felelősökkel, akik nem nyilatkoztak erről? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a munkájáért. Valószínűleg ez a legnehezebb feladat európai szinten, amelyet a biztos úr folytat most, véget most. Nagyon nagy kihívások vannak osztom az álláspontját 2016-tal kapcsolatban, lehet, hogy ez még nehezebb év lesz, mint a 2015-ös. Közös megoldásokra van szükség, és nem arra, hogy a tagállamok itt improvizáljanak. A bizottság nyilván reagálni fog a dániai törvényjavaslatra, akkor, ha ebből törvény lesz, az értéktárgyak elkobzásával kapcsolatban. Hát Dániának sikerült a nemzetközi nagy napilapok első oldalára kerülni, és nem minden Dán büszke erre. Én sem várom a reakcióját. A Schengennel kapcsolatos hozzászólását én is támogatom, Schengen az egyik legnagyobb vívmánya az Európai Uniónak, és nagyon aggaszt engem ez a dominó hatás, amelyre sor kerülhet, Európában. A tagállamok ugye határellenőrzéseket vezetnek be, és ez a helyzet úgy tűnik, hogy egyre inkább hát kikerül az ellenőrzésünk alól. Én is azt támogatnám, hogy a közös megoldások találására koncentráljunk, ez az egyetlen előremutató lehetőség. Azt kérem a biztos úrtól, hogy a tagállamokkal öm, komolyabb vitát folytasson, méreható vitát folytasson a Schengenre tekintve, illetve elkerülve azt, hogy a tagállamok egyesével egyik a másik után bevezesse a határellenőrzést, úgyhogy kérem, hogy folytassa, mélyítse el a párbeszédet a tagállamokkal. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm mindenkinek, hogy betartotta a két perces hozzászólási időt, ez em, fantasztikus, így most már. Először kerül arra sor, hogy a biztos úr, anélkül, hogy folyamatosan az órára kellene koppintanunk, nyugodtan megválaszolhatja a kérdéseket. most van még egy várólistán is, azok, akik a hozzászólási lista lezárása után kértek szót, most egy várólistán vannak, hogy nagyon hálás lennék nekik, hogyha nem ragaszkodnának ehhez. Um, you know, I don't know what was the word. Great, um, sorry, it's New Year. Not reserved, Timothy. Um, courtesy gravitas, something like that, you know, along those lines. Nos, kedves kollégák, tekintettel egymás idejére azt szeretném kérni, eh, hogy mondjanak le a várólistán szereplők arról, hogy hozzá eh, szól, eh, szóljanak, és a biztos úrnak adjuk meg a lehetőséget, hogy nyugalomban válaszoljon a kérdésekre. Igen, tessék. Thank you to those colleagues who have relinquished their... Köszönöm szépen a kollégáknak és a következő vitán majd önök lesznek az elsők, akik hozzászólhatnak, például Barbara. Biztos úr. Fantasztikus kérdéseket kaptam, úgyhogy ez felderített engem is. A kérdések azt mutatták, hogy nagyon érzékenyek a képviselők és a témával kapcsolatban nem csak politikai állásfoglalásokra került sor, hanem valóban támogatásukról tettek tanúbizonyságot, és ez nagyon bátorító. A legfontosabb témánk. Azok, akik Görögországba érkeztek, menekültek hajókon, azokat azonnal a hotspotokba kell irányítani. A rendszernek azonnal be kell indulnia. Ezzel kapcsolatban nagyon őszintének kell lennünk. Fél év egy év eltelt úgy, hogy nem történt semmi. Nagyon sok ember érkezett közben a szigetre, szigetekre, nem tudták befogadni őket, és ezek az emberek innen tovább indultak, mivel nem volt befogadó állomás, és elkezdtek Európába el, bevándorolni, Európa többi országába. Úgyhogy a európai országok mind hát későn ébredtek fel. A rendszernek azonnal működnie kell, be kell indulnia. Hogyha e, ezen régiónak másik ország, vagy a most problémás régiónak esetleg más e, országai is elkezdenek destabilizálódni, akkor még további erős e, hullámra számíthatunk. A hotspotok tehát azonnal meg kell, hogy kezdjék a nyilvántartásba vételt és az új lenyomatok felvételét. És hogyha a beérkező személyek menedékjogot kérnek, akkor azonnal el kell kezdeni az elbírálást, és a relokalizációnak is meg kell kezdődnie. A tagállamokat arra kérem, hogy nagyobb együttműködést tanúsítsanak Hol vannak a problémák? A parlamentben, a bizottságban e, e, elvégeztük a feladatunkat, és ezt folytatjuk továbbra is. De hogyha a tagállamok vagy egyes kormányok a saját politikai, belpolitikai csatározásaik áldozatává estek, hát mit tehetünk? Visszatérve a menekültekre, e, az, a, hogyha mondjuk a fele azoknak, akik megérkeznek, nem e, jogosultak a menedékjogra, vagy nem kérnek menedékjogot, akkor vissza kell fordítani őket, és itt az idő kulcsfontosságú tényező. Legyen szó resettlementről, relokalizációról, vagy visszafordításról. És nagyon nagy jelentősége van itt a megfelelő kapacitásoknak. És hogyha ezeket az embereket ott kell tartani ezeket, ezekben a központokban, akkor ezt um, humánus körülmények között kell tenni. Holmájer asszonynak igaza van. Én Marokkótól Pakisztánig rengeteg országot meglátogattam, és hát nagyon sok ígéretet hallottam, de ezek sajnos csak üres szólamok voltak. És az első tár, próbálkozások megbuktak. Pakisztán nem akarta visszafogadni a visszafordított állampolgárait, úgyhogy hát ez, erre még vissza kell térni. Folytatódnak a tárgyalások. És ez egy nagyon érzékeny kérdés, minden tagállamnak problémát okoz. A visszafordítási közös bizottság nak eredményeket kell elérnie. Marokkóval megkezdjük a, megkezdtük a párbeszédet, jobban kell irányítanunk a külpolitikánkat ezekkel az országokkal, és igyekszünk az elkövetkezendő hetekben erre visszatérni. Relokalizáció Olaszországból és Görögországból. Be kell látnunk, hogy amellett, ami a kezdetekben történt, a menekült válság kezdetekor, nagyon-nagyon sok erőfeszítésre került sor. Ezeket az országokat támogatjuk ebben, és rendelkezésükre bocsátunk mindent, amire szükségük van. Ez a munka folytatódik. Görögországban a relokalizációra lerokalizációban részt vehető személyek száma 531, Görögországban 189, a, a tagállamok Nak meg kell erősíteniük a, a felkínált helyeket, Görögországnak 590-et biztosítottak, Olaszországnak 1100-at. Ezt a témát tehát napirenden kell tartani. Olasz ország relokalizációban 190 személy vehet részt. Nagy probléma azonban, hogy nem, nem tudott még megkezdődni ez a munka, és azok, akik nem kapnak menedéket, vagy nem vesznek létre lokalizációban, visszafordítás, azokra a visszafordítás vár, és ez jelenleg a megérkezők nagy részét érinti. A tagállamoknak a relokalizációs folyamatba erősebben részt kell venniük, és ez eddig nem történt meg. Ami Görögországot illeti, egy dolgot hagyj tisztázza. Két kollega is kérdezte, hogy én most Görögországot képviselem-e, hát nem. Viszont Európát képviselem Görögországban, és gyakran járok Görögországban, elfogadom a meghívásokat, és elmondhatom, hogy a dolgok változnak. Reméljük azt, hogy ezen hónapon belül valóban a valóban az ígéreteiket teljesítik. 82 embert kellene relokalizálni, ez folyt, eznek folynia kell koordinált akcióban az UNHCR-rel. A hotspotok kiépítése folytatódik, vannak olyan személyek menekültek, akik úgy megérkeztek Görögországba, de nem nyújtanak be menedékkérelmet. Nagyon fontos az, hogy a célunk az, hogy kézzelfogható eredmények legyenek a februári Európai Tanácsi Ülésre. López Aguilar úrnak mondom, boldog új évet, ezt hát nem mondtam. Én azt mondtam, hogy legyünk optimisták ebben az új évben. Az optimizmus az utolsó védelmi vonalunk ebben, ezen a rendkívül tragikus fronton, amivel szembenézünk. Hadd legyek őszinte. Én nagyon optimista vagyok de nem mondhatom azt a helyzetet ismerve és elemezve, hát az optimizmusom nem határtalan. Ami Törökországot illeti, ahogy mondtam, még nem sikerült végére érnünk a folyamatnak. A cselekvési tervet elfogadtuk, de várjuk az eredményeket. Először is azt szeretnénk, hogyha leállna ez a migrációs hullám, és hatékonyabban vennék föl a harcot a török hatóságok a csempészek ellen. Nem fogjuk ezt föladni, folytatjuk a párbeszédet, és a kapcsolatainkat erősítjük. Kajó úr még mindig nincsen elég szakértő, de azért jönnek. A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy a menedék jogi eljárásokat 100%-ban betartják. A hotspotok és más befogadó állomásokon biztosítani kell a határvédelmet, az nyilvántartásba vételt, az új lenyomat levételt. A szisztematikus ellenőrzés minden bevándorló esetében. Nos, a Schengeni, a Schengeni rendszer a potenciális biztonsági veszélyeket ki fogja mutatni. Tegnap egy újabb kérelem érkezett Görögországtól 90 további eurodak kép, mm, készüléket kértek. Döpré úrtól kérdezem, van-e alternatívája a közös fellépésnek, a közös európai fellépésnek? Nyilván folytatom a fáradozásaimat, és igyekszem biztosítani, hogy a tagállamok is teljesítsék a, betartsák az ígéreteiket. És továbbra is erősíteni igyekszem azt a jogi keretet, amiben működünk. Egyéb pontokat is említett, Törökországgal kapcsolatos garanciák. Hadd mondjam el, hogy Törökország a menedék jogi eljárás szabályai szerint biztonságos harmadik országnak számít, számíthat, és vannak ebben olyan garanciák, amelyek biztosítják azt, hogy a Törökországban veszélyeztetett személyeket felfogja a biztonsági háló. A török, Törökországgal szemben Európa megígérte, hogy mindez, az eredmény, mindez nem lesz hatással a tárgyalásokra és ezek eredményére. Nem szabad elfelejtenünk, hogy egy ilyen egyezmény e, egyszerűsíti az, az a jogszabályoknak ellentmondó módon, vagy irregulárisan érkező menekültek visszafordítását, de ehhez még a tagállamok együttműködésére is szükség van. Kedves kollégák, osztom az értékelésüket, senki sem ignorálhatja azt, hogy a tagállamok feladata a végrehajtás. És ez nem mindig történik meg. De hagyj jegyezzem meg azt is, hogy nagyobb az együttműködés a tagállamok között, európai kontextusban, hiszen tudják a tagállamok, hogy nincsen más megoldás, mint az együttműködés. Ez az, az információcsere esetében is a helyzet ezt um, említették néhányan. A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban um, itt azért még vannak hézagok. Egyes tagállamok, ha nem is mind, a legjobb relevánsabb információkat megtartják maguknak, nem akarják továbbadni. Hadd mondjak erre egy példát. Az egyik elkövető, párizsi elkövető, az négy tagállamban járt, és három e, nyugat-balkáni országban. És rajta voltak a listán. E, ehhez képest Belgiumban létrehozta a terrorista sejtet, és elkövették a bűncselekményt. Amennyiben együttműködtek volna a tagállamok, akkor ezt az embert megtalálják és letartóztatják. Remélem, hogy az önök kapcsolatain keresztül is ne, önöknek nem csak itt Brüsszelben vagy Strasbourgban vannak kapcsolataik, hanem a saját ö, hazájukban is, illetve felvetik a kapcsolatot a hatóságokkal. Jó lenne ezt az üzenetet eljuttatni az önök hazájába ennek az együttműködésnek a szükségességéről. Boni úr, én is ezt mondtam korábban, egyetértek azzal, amit ön mondott. És Kienge asszony, köszönjük azt, amit mondott nagyon kedves szavait, és hogy milyen szépen ejtettem ki az olasz város neveket, remélhetőleg az olasz tanulással azt is el fogom érni, hogy hamarosan olaszul válaszolatok a kérdésekre. Nos, a, ami pedig a radikalizációt illeti, együtt működünk az IT, tehát a számítástechnikai cégekkel, illetve szolgáltatókkal, és nyilván zárt ajtók mögött ültünk le a belügyminiszterek részvételével. Egy nagyon őszinte, egyenes beszélgetés és vita volt, és ennek vannak eredményei. Tehát ennek a célja az, hogy a radikalizáció ellen fellépjünk, ami az egyik legnagyobb veszély, különös, eh, itt Európában különösen. És én Mónikával és a többiekkel nagyon nagy, nagyon szívesen együtt fogok működni a terrorizmusról szóló irányelv kialakításában. Ami az áthelyezési mechanizmust illeti, a relokációt, az csak akkor hoz majd eredményt, ha ténylegesen elkezd működni meg, fog, meg kell győzni a migránsokat arról, hogy ez az ő védelmüket szolgálja. Ami pedig az áldozatokat illeti, van egy irányelv a bűncselekmények áldozatainak védelméről, Jurova asszony felelős ezért, Nekünk a terrorizmusról szóló irányelvben is vannak ilyen jellegű javaslataink. Amit Peter Le úr mondott, köszönöm, Peter Szer úr mondott, köszönöm a szavait. Természetesen együttműködünk továbbra is az összes tagállammal. Szólnék még Schengenről. Nem csak migrációról és biztonságról van itt szó. Ha lezárjuk a határokat, akkor a gazdaság is sérül. A gazdaságot éri fenyegetés. Azok, akik Schengenről beszélnek, és úgy beszélnek, ahogy ugye legutóbb is egy kiváló európai politikus mondta azt, hogy Schengen sosem működött, vagy mondta azt, hogy Schengen meghalt, Schengen halott, tudniuk kell, hogy Schengen jövőjétől más is függ, tehát ott vannak még más veszélyek is. Én beszélek a miniszterekkel, meghívom őket ide, állandóan telefonálok nekik, és, és nem adom fel. Elnök úr, végezetül néhány általános politikai megjegyzésem lenne el kell fogadnunk, el, be kell vallanunk, hogy a menekült válság és minden, ami azzal jár, az Európai Unió értékeit érinti, nem csak a kohéziót és a szolidaritást, hanem az egész európai projektet. Nincs, nincs alternatívája ennek, vagy unióként lépünk előre, és ezzel is kiteljesítjük az integrációt, vagy vissza lépünk a Európa sötét múltjába. Miért használok ilyen kemény szavakat? Azért, mert ez a válság le fogja tesztelni az európai intézményeket, a polgárokat és a tagállamokat is. Egy olyan alkalomról van szó, amikor határozott döntésekre van szükség, szolidaritásra, bátor döntésekre tartalmi dolgokban is. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy meg akadályozzuk a visszalépéseket. És itt nem a tyúk vagy tojás kérdésről van szó, több minden területen egyszerre kell előre lépnünk. Relokáció, visszatérítés azoknak, akik nem jogosultak, megvédeni a külső határokat és schengen fenntartani, mindent egyszerre. Ezen a területen, ezeken a területeken minden tagállamnak előre kell néznie, nem lehet mindig válságüzemmódban működni, előre kell gondolkozni, és néhány szakpolitikai eszközünket felülvizsgálni. Ezért is mondtuk azt, hogy március végéig a Dublini rendszert felül kell vizsgálni, illetve egy átfogó csomag készül a legális migrációról, és egy tartós letele, újratelepítési vagy áttelepítési rendszer van előkészületben. Ezzel nem csak a polgároknak a, a kérdéseire és félelmeire reagálunk, hanem e, egy dinamikus előreutat is mutatunk. Tehát e, politikai áttöréseket szeretnénk elérni, és nem engedni a populistáknak, a szélsőségeseknek, az idegengyűlölőknek és a nacionalistáknak. Eljött az ideje, hogy megvédjük a közös európai otthonunkat. Köszönöm e, a vendégszeretetüket és a figyelmüket. Thank you very much, uh, Commissioner. Köszönjük, biztos úr. A nálam sokkal ékes szólóban mondták el a kollégák, hogy uh, a kérdéseikkel valóban valós aggodalmakat vetnek fel. Az én feladatom inkább az, hogy uh, minél jobb legyen az együttműködés önnel, Sofia és Dan és az ön csapata illetve közöttünk. Nem csak a nagy kérdésekben Dublin, legális migráció és az előttünk áll kihívások terében, hanem valóban a végrehajtás terén is, amelyet említett, hogy milyen komoly fejfájást okoz egyelőre, <clears throat> és hogy a tagállamok egyelőre nem állnak a helyzet magaslatán. Köszönjük Dimitris ezeket a részletes válaszokat, köszönjük még egyszer, hogy itt volt. Colleagues, just to remind... Kedves kollégák, ugye mindenkinél itt van a szavazókártya, egy perc van kezdik a szavazást. Or right now is Mr. Kirkhope wants. The third vote, three, four votes. Colleagues, if ever... Kollégák! Mindenki készen áll? Mindenki foglaljon helyet? Illesítsék a szavazókártyáikat, tartsák szárazon a puskaport, és akkor lássuk. Még egy utolsó figyelmeztetés, ha valakinek nincs itt a szavazókártyája, akkor most sikítson. Úgy látom, hogy mindenkinek itt van szavazókártyája. Csodálatos, három szavazást kell lebonyolítanunk. Az Eurojust és Ukrajna közötti együttműködési megállapodása kezdjük. Szilvi Ivon Kaufmann az előadója ennek a témának. Nincs semmi mondani valója. Köszönjük Szilvi Ivonnak. Egy szavazásra kerül sor, és megcsinom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk. Mint hogyha egy, egy, egy, egy tapsot hallottam volna. Látom, hogy Kökopú nagyon siet, jó, akkor nem, nem tapsolunk, hanem megyünk tovább. Megint csak a tanács határozat tervezete az Eurojust és a Montenegro közötti együttműködés megállapodás témájában. Natalie Grisbeck az előadónk. Egyszer kell csak szavaznunk, szavazást megnyitom. Sajnálom, elfelejtettem Natalit megkérdezni, hogy van-e valami hozzáfűzni valója ehhez, mindegy, most már túl késő úgyis, majd mondasz valamit, ha akarsz utána. Jó, megszavaztuk, szeretne eh, Natali valamit hozzáfűzni? Nem. Szeretnének a kollégák esetleg tapsolni? Úgy látom, hogy nem. Én minden esetre gratulálok az előadónknak. Végül, de nem utolsó sorban, az intézményközi tárgyalások eredménye. A büntető eljárás során gyanúsított vagy vádló gyerekek részére nyújtandó eljárási biztosítékok témájában a triológusról van szó. Katerina Csinicsi az előadója ennek, akinek meg is adom a szót. Kérem röviden, Katerina. Igen, köszönöm elnök úr nem mennék bele, nem mennék bele a, a dokumentumba érdemi szinten, megtettük ezt már korábban. Annyit viszont mindenképpen szeretnék elmondani, hogy nagyon jó munkát végeztünk. Köszönöm az árnyék előadóknak, hogy segítették a munkámat, hiszen nélkülük soha nem tudtunk volna ilyen jó eredményre jutni. Köszönöm Klódnak és a Libe Szakbizottság minden tagjának, akik valóban nagyon odaadóan végezték a munkájukat. A titkárság munkáját is köszönöm, illetve az Európai Bizottságnak szeretném megköszönni, hogy ennyire fontos szövetségesünk volt. Nagyon fontos eredményt sikerült elérnünk. Ez az első olyan jogi aktus, amely a legveszélyeztetettebbek védelmét szolgálja, Ebben az esetben gyanúsított hogy vádlott gyermekek eh, büntetőeljárási eh, biztosítékait erősítjük. Köszönjük, Katerina. Valóban rengeteg munka van a trialógusok eh, mögött, ezt sokan nem tudják, hogy mennyi munkát végzett a titkárságunk ezügyben, tehát én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki pénzt, időt, energiát nem sajnálva segítette ezt a munkát. The vote is closed. And that is carried 40. Szavazást lezárom. 48 egy arányban három tartózkodás mellett eh, elfogad. And that is the end of voting time. Thank you, colleagues. Köszönöm, kollégák. Tapsolhatnak. Thank you.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 colleagues, we have, we have point 14, um, which we can take um, now. Um, a rapporteur is Laura Ferrara, It's public access to documents. A dokumentumokhoz van nyilvános hozzáférés, 116-os cikk 7. bekezdése 2014-es 15-ös évben, Laura Ferrara az előadó, nyilván a kollégák, akik eh, eh nem most kezdték a képviselősködést, Nyilván hallottak már erről, hogy az uniós alapjogok, az alapjogok uniós kartájában a 116-os cikk 7-es bekezdése beszél a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről. Most a 2014-es, 15-ös évről beszélünk, most másodszor fogunk erről beszélni. Laura Ferrara a jelentés tervezetéhez benyújtott módosító indítványok megjutatására kerül sor. Elsőként Laura Ferrara-nak adom meg a szót, parancsolj. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék az árnyék előadóknak, illetve a módosítót benyújtóknak köszöntet mondani. És mindazoknak, akikkel ebben a nagyon fontos kérdésben eddig működtünk, hiszen eh, az európai intézmények nyilvános dokumentumaihoz való hozzáférés az egyik alapelve. Ez biztosítani kell a polgárok számára. A módosítók eh, ból 13 érkezett, sikerült néhány kompromisszumos módosítót gyúrni ezekből az árnyék előadókkal e, együtt a shadow ülések során. Tényleg együtt próbáltuk meg ezeket beépíteni e, a szövegbe. Ugyanakkor a közvetlen, illetve a részvédelés képviseleti demokrácia fogalma tekintetében volt némi véleménykülönbség, úgy tűnt a kollégák között. A 2001 per 1049-es rendelet ügyében a, a, a háromoldalú párbeszéd vagy egyeztetések a, a, a triológusok ügyében egyelőre nincs konszenzus. Vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy a triológusoknak maguknak is átláthatóknak kell lenne, lenniük, és hogy esetleg webstreamen, nyilvánosan az interneten is követhetőnek kellene lenniük maguknak az üléseknek. Ugyanakkor vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy a híres négyoszlopos dokumentum nyilvánosságra hozatalát, eh, vagy csak eh, megnehezítenénk a triológust folytatók ügyét. Én szeretném ugyanakkor, hogyha némi nyilvános hozzáférés a triológusok esetében is biztosítható lenne, hiszen nem lehet ezeket teljesen zárt mögött folytatni. Értem én, hogy kényes kérdésekről van szó, de pontosan ezért fontos az, hogy az emberek tudhassák, hogy hogyan jutottak el a törvényhozók ehhez a döntéshez. Az árnyék előadókat, akik képviselők, a polgárok választják. És demokrácia egyik alapelve, hogy elszámolással tartoznak a választók irányába a választott képviselők. Itt a parlamentben folyó munka gyakorlatilag teljesen átlátható módon folyik. Szeretném, hogyha ezt a szürke területet is némileg átláthatóbbá tennénk. Rossz volt azt hallani, hogy egyes kollégák azt mondták, hogy teljesen haszontalan átláthatóvá tenni a triológust, hiszen az átlag embernek eh, halmengőze nincs arról, hogy mi folyik eh, a triológusok során. Az utca emberének nincs meg a háttér tudása ahhoz, hogy átlássa a három oldalú tárgyalások menetét. Nos, ezügyben az én véleményem némileg eltér a kollégákétól, én éppen azt gondolom, hogy a, a, hogy a, a, a polgárokat még nagyobb mértékben be kell vonni. Az öt csillag mozgalom az én pártom, ha mondhatom így, nyilvánosságra hozta ezt a jelentés tervezetet. Az interneten százával érkeztek a kommentárok ehhez, és az emberek azt mondták, hogy információs túlterheltségtől szenvednek. Azt kérték tőlünk, hogy próbáljuk inkább az összes dokumentum nyilvánosságra hozása helyett összefoglalni a dokumentációt. Nyilván az elképzelhetetlen, hogy mindig minden dokumentumot így kivonatolva elérhetővé tegyünk, de ez talán jól mutatja, hogy mennyire nehéz még azok számára is részt venni az uniós döntéshozatalban, akik akik szeretnék ezt, akikben megvan az érdeklődés. Ezért úgy tűnik, hogy a mi részünkről extra erőfeszítésre van szükség, nekünk kell megkönnyíteni az emberek dolgát. Nagyobb mértékben be kell vonni az embereket ebbe az egész folyamatba, hiszen ez a mi érdekünk is. Ehhez persze az egész döntéshozatalt kellene egyszerűbbé tenni. Köszönjük, mondja az elnök. Igen, hosszú múltra tekint vissza ez az egész ügy, ez az egész dosszié. Speaker, I think, has, gone through many of those stages. Um, um, Következő hozzászólónk eh, mm, jól ismeri ezt az egész témát. Sophie Netveldnek adom meg a szót. Igen, köszönöm, Claude. Én is szeretnék köszöntet mondani Laura Ferrárának az imént mondottakat teljes mértékben egyetértek. Egy ragasztóbb az, hogy sokan úgy gondolják, hogy nincs kapcsolat az átláthatóság hiánya illetve a között, hogy zárt ajtók mögött akarjuk Európát irányítani. Hogyha vissza akarjuk nyerni az emberek bizalmát, akkor átláthatóbban kell eljárnunk. A, a, a, a diplomaták kultúrája és, és munkamódszerei, ez a régi Európa ha mi egy új Európát képzelünk el, akkor változtatni kell a régi diplomatta beidegződéseken. az zárt ajtók mögött folyó tárgyalások régi megszokott rendje már nem tartható Európában. Lássuk most a konkrétumokat. Először is az Európai Parlamenttel kapcsolatban imádunk elfogadni állásfoglalásokat, kioktatni más tagállamokat, intézményeket, aztán utána úgy tűnik, hogy más ö, szemében a szákát is meglátjuk, magunké van pedig a gerendát sem. Egy pár éve készítettem én egy állásfoglalást, amely úgy tűnik, hogy erre figyelt hány maga a parlament, pedig ez nem kerül egy filérbe se az, hogy valakit kinevezzünk átláthatósági felelősségét a parlamentben, akinek igazából az a feladata, hogy figyelemmel kövesse ezt az egész ügyet. Eddig Schulz és Velle úrtól egy szót sem hallottunk ez ügyben. Csend, hallgatás. Talán kérhetnénk újra. A triológusok kapcsán csalódtam az intézményközi megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokban, lehet, hogy nem teljesen a parlament hibája volt ez, mi szerepel az intézmény megállapodásban? Hát nehéz megmondani, ez nem valami világos. Ez bizony elég nagy mozgásteret ad, túl nagy mozgásteret ad mindenki számára, úgy értelmezik, ahogy ezt akarják. Szeretnénk, hogy a triológusok minél világosabbak legyenek. Ezt talán kezdhetjük itt a Lőszakbizottságban, kezdjük a söprögetést a saját házunk táján. Ha nem így járunk el, akkor majd a bíróság kötelez minket. Tudjuk, hogy folyik egy bírósági eljárás. Valaki kérte a hozzáférést a triológusok dokumentumaihoz, száz százalékig biztos vagyok benne, hogy a bíróság az kérelmét megítéli majd. Az ombudsman például bizonyos trialógusok során szeretne eh, megfigyelőként részt venni, hogy érse, hogyan működik. Egyszerűen nem értem, hogy az Európai Parlament elnöke miért utasítja vissza az ombudsman asszony ez irányú kéréseit. Az ombudsman a szövetségesünk, nem az ellenségünk. Hát akkor tegyük meg mi azt, hogy minél ha gyakrabban meghívjuk ide a szakbizottság ülésére, és beszélgessünk a trialógusok és az átláthatóság összefüggéseiről. A másik két intézménnyel kapcsolatban ott is sokat beszélnek, papolnak az átláthatóságról és a demokráciáról, de aztán, ha megvizsgáljuk a mindennapi gyakorlatot, akkor a lehető legnagyobb mértékben óckodnak a nyilvánosságtól. Na megnézzük azt, hogy a tanács hogyan próbálja megkerülni a, az Európai Bíróság vonatkozó döntését, hát ez szégyenletes. A, a tanács szégyelje magát. Nekünk is szégyelnünk kellene magunkat, amiatt, hogy nem kritizáljuk őket hangosabban, hogy nem követeljük tőlük azt, hogy adják, hozzák nyilvánosságra megfelelő dokumentumokat. Nekünk kellene utasítanunk azt, amikor a tanács vagy a bizottság zárt ajtók mögötti ülés megtartását kéri. Hiszen az emberek, a polgárok egyre cinikusabbá válnak az Európai Unió ügyében, ezért kell összeszednünk magunkat, és ragaszkodnunk kell az átláthatósághoz, harcolnunk kell a nyilvánosság bevonásáért. Köszönjük, Szofi. Gerard bólogat, ez nagyon transzparens. Nem hallgattad meg, de mégis bólogatsz. Laura Ferrara az előadónk. Laura új képviselőként valóban friss vérhet hozott, friss lendületet hozott ehhez az, az egész kérdéskörhöz a, sokan azt mondják, hogy á, az emberek úgysem értenék, ez leereszkedő, ezt valóban Laura nem, ered, nem engedhetjük meg magunknak, nem lehetünk ilyen színikusak. Ez egy újra és újra visszatérő kérdés és dosszié. Szofi nagyon e, e, érzékletesen és eh, átevülten ismertette az álláspontját ezzel kapcsolatban. Úgy érzem, hogy a Live munkájának ez központi eleme kell, hogy legyen. Laurának van esetleg valami szava? Nincs. Köszönöm. Akkor tovább léphetünk. Koráca Bild asszony szeretett volna ehhez hozzászólni, de úgy tűnik, hogy az időzítés nem sikerült valami tökéletesen, mert nincs itt. Így hát nincs más lehetőség, mint hogy tovább lépjünk a 15 pont egyes napirendi pontra. Itt a mentesítési eljárások következnek. Monika Makovej asztala. Ez a kérdés. 15-ös pontot az 1-estől a 11-es alpontig teljes mértékben átadom Makovej asszonynak parancsolni. This is, this is the consideration of draft opinions. Ez a véleménytervezetekre eh, vonatkozik, tessék. A mentesítésekről szóló véleménykérdezetekről van szó, ügynökségek, amelyek a szabadságot és biztonságot kapcsolódnak, illetve egyéb intézmények. Először is arra szeretnék utalni, hogy a számvevőszéki jelentés, ami készült az ügynökségekről a a szabadság és biztonság térségében nagyon szűkös információkat, korlátozott információkat tartalmaz, amelynek alapján értékelnünk kell ezen ügynökségnek, a pénzügyi, ügynökségeknek a pénzügyi működését. Ez nem meglepő, lehet, hogy másokat meglep, hiszen általában a számbevőszéki információk ezen témákkal kapcsolatban eléggé korlátozottak. Hadd mondjam el, hogy a számvevőszék az ügynökségekben az érdekkonfliktusokról nem jelent, holott ez szükséges lenne. Most rátérnék néhány témára, amelyekre utaltam a jelentésemben. Az első az érdekkonfliktus és a revolving doors, tehát a pozícióváltás politika és gazdaság között. Az ügynökségeket arra bátorítom, hogy ha még nem fogadták el a politikáikat, a gyakorlati útmutatásukat, az érdekkonfliktusok kezelésére, elkerülésére vonatkozóan tegyék ezt meg minél hamarabb. És szeretnék emlékeztetni minden ügynökséget és egyéb intézményeket, hogy az Európai Bizottságnak vannak, állás, vannak iránymutatásai azzal kapcsolatban, hogy ezeket a politikákat hogyan kell, ezek mit tartalmazzanak, hogyan kell ezeket elfogadni. Ezek most már két és fél évesek, úgyhogy ezeket meg lehet találni, 2013-ban fogadta el a bizottság. Aztán az intézményeknek vannak információjuk az érdekkonfliktusok korábbi felmerüléséről. Az eisz például nincsen, de nek nincsen információja, ugyanez érvényes a Frontex és az Eurocsasztra, nem kaptunk semmit. Az Europol az új magatartás kodexében tartalmaz rendelkezéseket ezzel kapcsolatban, de a igazgatóság az érdekkonfliktusok hiányát állapítja meg, ahelyett, hogy megvizsgálná, hogy hol vannak érdekkonfliktusok, ez egy nagy különbség, hogy valaki bevallja, hogy milyen érdekei vannak, és másokra bízza ennek megítélését, ez egy érdekkonfliktusa vagy nem, vagy pedig valaki kijelenti, kinyilatkoztatja, hogy nincs érdekkonfliktusa. A CIPOL minden vezetőnek munkatársnak és szakértőnek az önéletrajzát és a nyilatkozatát közzétette még akkor is, hogyha vannak bizonyos politikák, ide vonatkozó meghatározások, iránymutatások, azt látjuk, hogy nincsen egyetlen érdekkonfliktus sem, egyetlen ügynökségben sem. Ez inkább azt mutatja számomra, hogy nem megfelelőek a szabályok, vagy pedig ezek végrehajtása nem megfelelő. Sőt, ami még ennél is rosszabb, hogy senki sem ellenőrzi ezeket, nem léteznek, egyszerűen megfeledkeznek róluk. Most egyes egyes tagállamok, illetve helyi, regionális hatóságok eléggé homályosan fogalmaznak, pedig jogilag kötőérvényű intézkedésekre lenne szükség. Az, az érdekkonfliktusok szabályozása nagyon fontos szerepet játszik az átláthatóság biztosításában, az alapok megfelelő kezelésében, a visszaérés megelőzésében. Egy másik kulcsfontosságú téma a világos védelem a informátorok, a whistleblowerek eh, számára. Itt is nem, eh, nem sikerült az ügynökségeknek megfelelő szabályokat, rendelkezéseket elfogadni, és nem tudják védeni ezeket a személyeket. személyeket. Az Európai Uniós eh, munkatársakra, köztisztviselőkre vonatkozó szabályzat erre vonatkozó pontja ellenére sincs megfelelő rendelkezés, ahol, amelyek segítségével védenék a whistleblowereket. Ha, ha már, még ha nem is hisznek ebben, de feladatuk védeni őket. Elfogadhatatlannak tartom, hogy az alapvető jogok ügynökségét bűnösnek találta a a köztisztviselői, bíró, köztisztviselői bíróság, mert egy személy, egy korábbi köztisztviselő a bírósághoz fordult, amiatt, hogy őt állítása szerint rasszista okokból bocsátották el. Erről kapunk, nem ez az első ilyen eset, hallunk az alapjogi ügynökségtől több olyan eset is tudomásunkra jutott, amelyekben arról van szó, hogy személyeket hátrányosan különböztetnek meg, vagy zaklatnak. Aztán az átvitt összegek, projektmenedzsmentre vonatkozó problémákról is kaptunk jelentést a CIPOL esetében. Az 2014-ben 15%-os előirányzat arra került sor, az ISU esetében 2014-ben szintén, az EULISZ-nál 20%-a, a 2014-ben 20%-os átvitel, az Európolnál pedig 22%-os előirányzat átvitelre került sor. Egy másik e, téma a közbeszerzésre vonatkozik, ügynökségek, intézmények feladata a közbeszerzési szabályok e, nyilvánosságra hozatala és a szerződések nyilvánosságra hozatala, de még ez nem történt meg. Nem tudjuk tehát, hogy a szakértőkre szánt pénzeket hogyan és mire költik. Végül pedig, ahogy már elmondtam, nagyon fontos biztosítani azt, hogy értéket kapjunk a pénzünkért. Az Európai Bizottsági ügykezelésben láttunk egyes esetekben problémákat, illetve a második generációs Schengen információs rendszerben nagy probléma volt, hogy hat éve később kerül bevezetésre, és nyolcszor annyiba került, mint az, ahogy a szeretetleg tervezték. Most ennyibe hagynám, és várom a kérdéseket. Thank you, Mrs. McAvee. Köszönöm szépen, McAvey asszony. More work for our committee just keeps turning up on my phone, so it's uh, nem akartam udvariatlan lenni, elnézést, hogy itt néztem a telefonomat, de egyre több üzenet érkezik hozzám a bizottságot érintő kérdésekben. Most az árnyék jelentéstevőknek és más érdeklődőknek adom meg a szót. Angoaru úr szeretne a néppárt árnyék jelentés hozzászólni. Speak afterwards. Please go ahead, sorry. Yeah, thank you. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék Makovely asszonynak köszönetet mondani, mint mindig csodálatos munkát végzett ebben a nehéz témában. A szemövőszék beszámolói szerint megbízhatóak az intézmények elszámolásai. Ugyanakkor a számvőszék 2013-as jelentés ellenére az EISA megbízható adatokat nem nyújtott az ügynökség információs rendszerével kapcsolatban. Jó lenne, hogyha mindent megtenne az említett ügynökség annak érdekében, hogy javítson a helyzetem. próbáltak az előző évek javaslataira építve javítani, de 2014-re készült szemőszik jelentés szerint az összes egy ügynökség tekintetében van még bőven javítani való. Ami az összeférhetetlenség kezelését illeti, teljes mértékben támogatom az a által elmondottakat. Nagyon sok ügynökség ilyen összeférhetetlenségi politikát nem alakított ki egyáltalán. Pedig a parlament megtett az erre vonatkozó ajánlásait. Mindazok az ügynökségek, amelyek ezt még nem tették meg, reméljük minél hamarabb pótolják ezt a lemaradást. Azt is sajnálatosnak tartom, hogy a szemevőszék nem tette elérhetővé a, az adatvédelmi biztosra vonatkozó jelentését, így nem tudjuk, hogy mennyire megbízható az éves elszámolása. Gerard Döpré szeretne valamit mondani? Uh, merci, Köszönöm, elnök úr. Nekem van néhány nehézségem Eh, illetve nehez, nehéz egy kicsit beleszólnom, most belefolynom ebbe a vitába, mert valójában én most eh, valakit helyettesítek, aki nem lehet itt, eh, mert a frakciónkat egyébként ebben a témában nem én képviselném. Nem tudom, hogy ez most egy vélemény, vagy egyfajta vádirat, vagy nem tudom, valami hasonló. Érdemes nem tudom, itt hat évvel ezelőtti dolgokat is felvette a raportőr. E- egyes megjegyzésekkel egyetértek természetesen, és elemezni kell majd azokat, de és az EPP-s kollégávalhoz is csatlakozom. Ugyanakkor egyfajta ilyen büntetőjogi logikában nem érdemes belevetnünk magunkat. Vannak pozitív dolgok. A nyolcadik éve ez már, hogy az elszámolásokat jóvá hagyjuk, ami valójában a mentesítésnek a célja, a szabályosság és a szabályosságnak a jóváhagyása, tehát hogy arra célra költötték el pénzeket, amelye szántuk. Nyolcadik éve már kedvező a véleménye számvevőszéknek ezekről a dolgokról. Ami pedig a fizetési, ki, fizetési hibaharányokat illeti, alacsonyabb a hibaharány, mint egy sor más bizottságnál. Nyilván objektív mentesítésről van szó, és nem pedig politizálni a dolgokat. Ezen két megjegyzés után arra vállalhatok kötelezettséget, hogy elemezzük majd ezt, a, ezt az anyagot, és utána a kollega, aki ténylegesen illetékes, nyilván felveszi a kapcsolatot az előadóval. Köszönöm. Thank you, Gerard. Köszönöm, Gerard. és amennyiben van valaki még, aki hozzá akar szólni, hanem akkor megadom a szót, hanem akkor a Mónikának visszaadom a szót. Mielőtt azonban ezt megteszem, el kell, hogy mondjam, hogy január 25-éig lehet módosítást benyújtani, és február 15-én szavaz a LIBE erről. Tehát aki kommentálni akarja mindazt, ami itt elhangzott, az ezeket a határidőket vegye figyelembe. Eh, Makovei asszony, köszönöm. Köszönöm, hogy elmondta, hogy mi a módosítók benyújtásának határideje, elnök úr. Szeretnék néhány dolgot elmondani éveken keresztül ezeknek az ügynökségeknek azt mondták, hogy igazándiból a mentesítés nem fontos, mert automatikusan mentesülnek, vagy mentesítést kapnak a parlamenttől. Néhány év óta nézzük csak meg komolyan ezeket az ügynökségeket, és fel is fedeztünk komoly problémákat. Azelőtt nem voltak ellenőrzés alá vonva, nem néztük meg, hogy hogyan vesznek fel embereket, mi van a közbeszerzésekkel, mi van az összeférhetetlenségekkel. Ez, ez minket korábban nem érdekelt, és hadd emlékeztessem önöket a számvevőszék külön jelentésére, amit 2012-ben kértem, az összeférhetetlenségekkel kapcsolatban, az ipari célú intézmények, illetve ügynökségek összeférhetetlenségeivel kapcsolatban, és tele voltak ezek az ügynökségek összeférhetetlenségekkel. Korábban az iparnak dolgozó emberek hagyták jóvá az ipar termékeit. Amennyiben eh, ez sokak szerint nem fontos téma, számomra baj. Eh, szerintem ez az egyik legsúlyosabb eh, téma, amivel foglalkoznunk kell. Alaposan meg kell nézni ezeket a dolgokat ez, erről már beszéltünk két-három évvel ezelőtt, e, és el is döntöttük, hogy minden európai intézmény mentesítésében odafigyelünk a e, közérdekű bejelentők védelmére, az összeférhetetlenségekre, illetve a forgóajtó e, rendszerekre. Amennyiben nem történik változás, akkor a polgárok nem fognak bízni az európai intézményekben. Köszönöm. Köszönjük ezt, mondja az elnök, és ezzel ezt a napi rendet le is zárhatjuk. Már elmondtam, hogy milyen határidőkkel dolgozunk a mentesítéseknél. Ezzel ezt a részét le is zárhatjuk ennek az ülésnek. Annyit mondanék, hogy 14 órakor visszatérünk a Jan 2Q2 épületbe, ő terembe, tehát ne idejöjjenek, hanem helyette ah. menjenek bátran olyan 2Q2-be. Megváltozott ugyanis a terem. És ma délután is foglalkozunk fontos témákkal a délutáni viszontlátásra.